Yes, friends. Kedves barátaim, meg is kezdjük az ülést. Üdvözlök mindenkit a egész napos ülésünkön. Mindenek előtt az első napi rendi pont a napi rend. A napi rend szerint tudunk eljárni a mai napon. Az elnök közleményei a tolmácsolás valamennyi nyelvre lehetséges kivétel is van azonban, a finn, a bolgár és a horvát nyelv. Lesznek látogatócsoportok is, április 25-e van ma. Elmar Brock meghívott egy 30 fős csoportot a belga ifjú diplomácia nevű szervezettől. Ők majd később érkeznek. Rina Kari és Paloma López 20 fős csoportot hívott meg az Európai Közlekedési Dolgozók Szakszervezete. Ez szintén a mai nap, amit mondtam, szerdán, és a közúti mobilitási csomag szavazása után érkeznek, illetőleg Morán Sártyi asszony meghívott egy filmkészítő csoportot, ők is filmezik a kiküldetés irányelv szavazását, aztán van egy módosítás az elkövetkező ülésekben, a május 16-17-ei ülést áttettük május 14-15-ére, és ami pedig az új napirendet illeti, pontos számokat is adok, május 14-15 órától 18.30-ig lesz az foglalkoztatási bizottság ülése kedden, ez 15-e májusban, 9.12.30 1230 és 14.30-18.30. Ez lesz tehát az időpontja az ülésnek. Az ötödik napi rendi pontról is tájékoztatnék itt. Lesz május 24-én egy rendkívüli bizottsági, szakbizottsági ülés, egy eszmecsere keretében lesz ez. Dombrosis biztossal és Tyson biztossal egy európai munkaügyi hatóság az ELA létrehozásáról lesz szó. Tisztán biztossal, aztán ezt meccsere után szavazzunk a strukturált párbeszédről és az eláról. Lesz egy workshop, amit a szak, szakpolitikai osztály szervez. A harmadik napi rendi pont a március 21-22-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. kell úr parancsoljon. Jó reggelt, köszönöm szépen. Egy kérésem lenne. Kérem, válaszoljon a kérdésünkre. Vissza tudja igazolni, hogy a kabotás szerepel a mai szavazásban? Igen. Tehát a kabotásról szavazunk. Tökéletes, köszönöm. A négyes napi rendi pont következik szociális statisztikákkal foglalkozó rendelettervezet. Ez egy olyan téma, amelyel az intézményközi tárgyalásokon foglalkozunk. So szociális statisztika rendelettervezet, az előadó Meszerics Csúr. Ez 27-én volt az első ilyen tárgyalása társjogalkotók elmondták az álláspontjaikat, a munkaprogramot, három ülést terveztek technikai szinten. Holnap délután lesz a második trilógus, aztán egy, egy másik az az ügynökségekre vonatkozó szabályzat, illetőleg Tegnap volt erről egy első tárgyalás. A parlament részt vett ezen. <clears throat> Kargosan bom a Eurofund előadója, Cseszláv Hocs az EU-OSA jelentést viszi. Úgy döntöttünk, hogy különböző témákkal foglalkozunk május 22-én a következő trilóguson, mert tegnap nem tudtunk mindent lezárni, és élénk vita folyt más témákban. A technikai szinten további haladásra számítunk a trilóguson május 24 én ezek a jelentések. Után az ötödik napi rendi pont következik a pán-európai személy nyugdíjtermékek, a PEP. E Becker úr az előadója, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt kollégák. Ez a jelentés, amely három szakbizottságban van jelen, az Econ, Imco és az Ample foglalkozik vele, tehát a Peppel. Be tudok számolni arról, hogy konstruktív tárgyalások folytak mind három szakbizottság előadói között és számos területen el kell, hogy mondjam, hogy széles körű összhang mutatkozik, egyetértés mutatkozik. Persze nagyon különböző elképzelések vannak. Most azt a az elképzelést szeretném bemutatni, amit én képviselek a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében. Szeretném elmondani, hogy a bizottság kezdeményezését, hogy ezt a terméket kifejlesszük, kifejezetten üdvözlöm és kiválónak tartom. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés az európai szociális terület fejlődésében. Szeretném kifejteni szimpátiámat a termék iránt. Milyen célokat akarunk elérni? Vannak prioritások. Az egyik prioritás az éppen az, hogy a PEP e egy hosszú távú megtakarítási és biztosítási termék legyen. Mindenek előtt arról van szó, hogy nyugdíjkorban egy megfelelő, vonzó jövedelmet kínáljunk. Az ifjú generációknak kívánunk hozzáférést biztosítani ahhoz, hogy időskorban is nyugodt életet folytassanak, ezt egyszerűen és transzparens módon kell alakítani. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy a pán-európai tényező egy kötelezettség kell, hogy legyen, legyen, amit a parlament be is tart valamennyi szakbizottság jelentésében mert meggyőződésünk, hogy a PEP e szolgáltatóinak gondoskodniuk kell arról, hogy speciális partnerségükön keresztül egy határokon átnyúló pán-európai jelenlétet tegyenek lehetővé olyan országban is, ahol egyenlőre telephelyük nincs. Ezért aztán a pán-európai jelleg alapvetően fontos számomra. Ami pedig az EU tőke garanciát illeti, ahogyan erről most beszélünk, ez nyilvánvalóan a parlamenti munka során tisztázandó. Meggyőződésem egyébként, hogy itt egy nagyon komoly USP, egy eh, nagyon konkrét egyedi termékelőny állapítható meg, hogyha egy nyugdíjat egyfajta tőkegaranciával tudunk ellátni az Európai Központi Bank részéről, az e- Európán keresztül, Európán keresztül. Az emberek bizalma így javulhat. Úgy gondoljuk, hogy a biztonság, a megbízhatóság és a tervezhetőség alapvető fontosságú. A PEP e hordozhatósága egy kötelező jelleg. Azt gondoljuk, hogy a PEP e polgárok milliói számára egy egyedi lehetőséget kínálhat az időskorra azon államokban, ahol nincs jól kiépített első vagy második pillér. Gondoljunk számos kelet- és dél-európai országra, olyan államokban, ahol fejlettebb TB rendszerek vannak, ott a PEP e inkább egy kiegészítő, életszínvonalat megőrző szolgáltatás lehet időskorban. És a legkevesebb, amit itt elérhet a PEP e ezekben az államokban, az egy szenzácionális ajándék is lehet a nagyszülők, szülők részéről a gyerekeknek, akik megkapják a szerződést, és majd később önmaguk viszik tovább is fizetnek be. Nem tagadom, hogy a Peppet egy hosszú távú modellben kell értékelni, ez nagyon érdekel az IPRS-nek, ezért igencsak hálás vagyok, hogy készítettek egy kalkulációt, ezt a kalkulációt a dokumentumban is megkereshetik. Ezt már a rendelkezésükre bocsátottam, és hát ez egy becslés, egy feltételezés. Persze nem tudjuk, hogy az infláció hogyan alakul, de abból indulunk ki, hogy mondjuk 4%-os az infláció 40 éven keresztül, megnézhetjük az elmúlt 40 évet, és eh, hát valószínűleg ez így eh, iránymutatóként rendben van. Tehát ha egy fiatalember 40 éven keresztül befizet, és mondjuk egy 40 ezer eurót ér el befizetésével, akkor láthatjuk, hogy szinte valamennyi kalkulációs modell esetén, hogyha nem túl magasabb az ügyvid, magasak az ügyviteli és szerződéskötési költségek a szolgáltató részéről, akkor bizony valamennyi modell esetében elmondhatjuk, hogy megfelelő és kielégítő a tőke növekedés. 1,5%-os költségek mellett és 40 ezer euró mellett, amit feltételezésként indul ki, ez az akkumulált befizetés lenne. Ez 44 ezer euró, de ebben már beleszámítjuk a 4%-os inflációt, vagyis egyfajta biztonság is van. Egy olyan biztonság, ami eddig nem létezett. Mi szerint a, a, a megtakarított tőkét legalább visszakapom. Ennyit szerettem volna elmondani, egy néhány apróbb aspektust hangsúlyoznék, amelyek a módosítókban bennünket foglalkoztatnak a PEP e előnyét látjuk, a gender pension gap esetében, a nők férfiak közötti nyugdíj különbség esetében, vagyis a nőknél ugye félbe szakad többször a szakmai karrierjük is, és mondjuk fiatal nők esetében, ha a PEP-et igénybe veszük, akkor ez áthidalható. A hosszú távról már beszéltem, az a tény, hogy itt egy kiegészítő megtakarításról van szó, de sokak számára talán nem is kiegészítő, hanem az egyetlen komoly mm, nyugdíjbiztosítási rendszer. Ami a vitát illeti az adóügyben, egyértelműen ki akarom jelenteni, hogy nulla a befolyásunk, nem tudjuk befolyásolni ezt a kérdést, nem a mi kezünkben van ez a kérdése, az adó kérdése nem európai felelősség, de kérni fogjuk, követelni fogjuk, és ezt ki is fejtjük majd, és szerintem a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak ezt világos kell kell tenni, hogy valamennyi tagállam a pepre nézve megadja azokat az adóelőnyöket, amelyeket más ilyen termékek, megtakarítási termékek is élveznek. Vagyis ebben a módosítóban az szerepel, hogy a legkedvezőbb adóügyi elbírálás alá kell, hogy essen a nemzeti szinten a hordozhatóság. Nem akarunk költségeket elfogadni, hogyha egy szolgáltató egy tagállamban nincs jelen. Vagyis, de hát elmondtam az előbb, nem is értem, hogy miért nem menne egy szolgáltató minden tagállamba, miért ne lehetne jelen. Az is elegendő, hogyha egy partnerséget köt, egy együttműködési megállapodást köt valakivel egy tagállamban. A költségek témája, ez érzékeny vita. Azt várjuk azonban mindenképpen a szolgáltatóktól, hogy mérsékelt, fair, tisztességes, szociálisan elfogadható árkalkulációval éljenek, tehát egy maximum másfél százalék az a vita alap, ezt nem szabad átlépni, sőt, inkább menjenek alája. El tudom ezek után képzelni, hogy eh, a PEP e transzparenciája, átláthatósága olyan jól alakulhat, hogy mi azt kívánjuk, hogy a PEP e szolgáltatói az elmúlt 20 évre Mm, termékeiket tegyék átláthatóvá, hogyha volt ilyen, tehát évek alapján, miért nem 5 év, hanem 20 év, mi azt szeretnénk, hogy egy teljes időszakot átlássunk, tehát a pénzügyi válság előtti időszak is szerepeljen itt, mert csak így tudunk polgárok számára választodni a kérdésre, hogy egy nyugdíjtermék milyen teljesítmény nyújtott a válság előtt, alatt, után. a különböző változatok között van az úgynevezett default opció, ez egy standard termék lenne, és a Szociális Bizottság elvárhatja, hogy legalább egy PEP termék legyen egy ilyen alaptermék, standard termék, egy default product, amely teljes tőke garanciával válik hatályos, aztán más termékek is lehetnek, más portfóliókkal, más ajánlatokkal is előállhatnak a cégek, hát szolgáltatók felőle megtehetik. Én nem akarom megakadályozni ebben a <clears throat> pénzágazatot, de legyen egy default opció, mint mondtam, egy standard termék. Nos, kedves kollégák, a módosítókat összeállítom, Jövő héten van a határidő, egyébként ezek leadására május másodika ez, és azt tudom ígérni, hogy az árnyék előadók körében is folytatjuk az együttműködést, és a döntéshozatalig, ez június 28-a lenne pillanatnyilag, úgy látjuk, és reméljük, hogy a Foglalkoztási Bizottság számára jó eredményt tudunk elérni. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Becker úr, ezt a bevezetést, összegzést. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Maria Erena az SZND-től nincs jelen, ön helyettesíti? Akkor Eugériász asszonynak adom meg a szót. Igazából nem helyettesítem őt, Maria Reynars egy misszión vett részt, és még a munkacsoporton belül is folyik a vita arról, hogy mi legyen az álláspontunk a PEP e javaslattal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy azt elmondhatom most, ez egy egyfajta első reagálás erre a javaslatra, hogy igen, pozitívan ítéljük meg azt, hogy találjunk, legyen egy új eszköz, amivel a különbségeket a nyugdíjak kapcsán meg tudjuk szüntetni, mert sokkal minden miatt aggódunk a nyugdíjakkal kapcsolatban, különösen ugye miután egyre nagyobb az időség aránya a népességben, szinte mindenütt Európában. Ezért nagyon sürgető ez a kérdés. Elviekben de ezt, mint mondtam, ez csak ez az elv. Úgy gondoljuk, hogy egy első és egy második pillére alapuló nyugdíjrendszert biztosítani kell az emberek számára, és megfelelő, méltányos nyugdíjakat kell, hogy ezekből kapjanak az emberek. De van egy holland mondás, és itt most eh, hollandul fogom ezt eh, mondani, az eh, álom és a valóság között ott vannak a törvények és a gyakorlati problémák. Tehát figyelembe kell venni az álmok mellett a, a gyakorlatot, a valóságot, és időnként hát nagy buktatók vannak az elveink, illetve a valóság között ahhoz, hogy valóban jól meg tudjuk vizsgálni ezt a javaslatot, először is abból kell kiindulnunk, hogy ez a PEP, ez egy kiegészítés-e az európai polgároknak egy megfelelő nyugdíjrendszert lefedő kínálatban. Ez egy kiegészítés kellene, hogy legyen, és nem valamit helyettesítő dolog. Például ugye kell, hogy legyen egy megfelelő első és második pillér a nyugdíjrendszerben, hiszen tulajdonképpen, ha nem így lenne, akkor ez rossz irányba vinne minket. De amit most mondok, az még nem végleges, ez nem a vita vége. Szerintem bölcs dolog lenne, hogyha világosan megfogalmaznánk a javaslat preambulumában azt, hogy igen, azt szeretnénk, ez a cél, célunk ezzel a javaslattal, hogy ez egy kiegészítés legyen, és nem valami helyett vezessük ezt be, tehát nem az első vagy a második pillér helyére lépne ez. És talán megfogalmazhatnánk azt is, hogy mondjuk öt év elteltével megvizsgáljuk, hogy ez tényleg valami pluszként működik-e, hogy fiatal nők például tényleg elkezdenek befizetni egy PEP termékbe, vagy az önfoglalkoztatók használják ezt a mechanizmust ahhoz, azzal a célral, hogy megfelelő nyugdíjuk legyen majd időskorukban. Tehát világosan kell megfogalmazni a célt, ugyanakkor a javaslatnak az is része legyen, hogy majd egy idő elteltével meg kell vizsgálnunk, hogy vajon ez a javaslat tényleg kiegészítőként működik-e, vagy pedig kiszorítja az első és a második pillért a nyugdíjrendszerekből. Módosító indítványokat fogok majd benyújtani, melyek ebbe az irányba mutatnak. Köszönöm szépen. Gerike úr lenne a következő felszólaló, de őt McIntyre asszony helyettesíti, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Gerike asszony nem tud ma itt lenni ma délelőtt, ezért én örömmel eh, ismertetem az ECR álláspontját. Mindenek előtt eh, köszönöm Hans Beckernek ezt a véleményt. Nagyon örülök több mindennek is, eh, amit ő ebben követel, és eh, eh, nagyon is támogatjuk a szöveget. Tehát van több pont, aminek nagyon örülünk. Például azt, hogy erősítsük ezt a plusz önkéntes választási lehetőséget, ez, ez nagyon jó. Egy másik módosítóban az szerepel, hogy ez egy hosszú távra szóló támogató eszköz. Fontos, hogy arra biztassuk az embereket, hogy gondoljanak a nyugdíjas éveikre, és határozottan üdvözöljük a javaslatnak ezt a részét. Azt is támogatjuk, hogy lehessen könnyebben hordozhatóvá tenni a nyugdíjtermékeket határokon átnyúlóan. Azután a 9-es módosítóban kihangsúlyozzuk azt, hogy ez egy új kiegészítő eszköz, ami kiegészíti a már létező nyugdíjrendszereket. Ez kulcsfontosságú számunkra. Azt hiszem, az a terület, ahol aggájaink vannak, az az adózással függ össze, semmilyen adóharmonizációt nem támogatunk, és Becker úr, amit elmondott, abból is kiderült, hogy az adókérdések teljesen kívül maradnak az Európai Unió hatáskörein. És tulajdonképpen ezt el kell ismernünk, ez nem is tartozna a mi szakbizottságunk kompetenciájába sem. Ezt csak azért említettem meg, hogy mert hát ezzel kapcsolatban vannak aggájaink. Nagyon köszönöm a munkát, azt hiszem nagyon fontos ez a kérdés, és mindenkit arra kell bátorítani, hogy a saját nyugdíjáért tegyen valamit. A múltban is vont, volt beszéltünk magányugdíjpénztárakról, az első pillér mellett a harmadik pilléről, és talán szerintem sok mindenben egyetértünk. De nem szeretném most a, a bonyolultabb dolgokat is megemlíteni ebben a vitában. Támogathatónak, támogatandónak tartjuk a magányugrépénztári konstrukciót. Lesznek nehézségek majd, ahogy előre haladunk, de most nagy-nagy köszönet Hans Beckernek. Köszönöm. Karge Sambón következik az ALDE képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolul fogok beszélni. Eh, el grup... A frakciónk a frakciónk nagy örömmel fogadja ezt a javaslatot, és nagyon jó szemmel tekintünk erre az Európai Bizottsági Javaslatra. A Drombaszkis Kájtelen javaslat, és ezt mondjuk el világosan, olyan szemléletet kínál, amely a globális megközelítésbe illeszkedik. Az európai szegénységre kíván gyakorlati megoldásokat tenni. Kiváló javaslat ez egy olyan periódusban, amikor az európai szolidaritás összeomlóban van. Tehát jó hírrel tud szolgálni ez a javaslat. A részünkről nagyon jól tudunk reagálni erre, kiválónak találjuk ezt a javaslatot, úgyhogy támogatni fogjuk. Szeretnénk, hogyha a javaslatból határozat születne, valóban a tanács asztalára kerülne, teljes mértékben támogatjuk, semmiféle akadályt nem görgetünk a javaslat elé. Ezzel együtt az ALDE kiemeli bekerülnek a tevékenységét. Azt hiszem kiváló kiindulási alap, amit ő megfogalmazott. Az ő megközelítése központjába a foglalkoztatást teszi meg kell védeni az európai polgárt, a jövőbeni nyugdíjasokat, azokat, akik jelenleg még az aktív munkaerő részét képezik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a számíteli rendszer egyértelmű legyen a nyugdíjrendszerek keretében. Egyértelműnek kell lennie a termék paramétereinek, milyen körülmények között lehet ezt igénybe venni. Ehhez persze arra is szükség van, hogy az európai pénzügyi térség is világosan működjön, és azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet költség nélkül elállni ettől a rendszertől adott esetben. Tehát jól kell gazdálkodni vele, és azok, akik jegyezni fognak ilyen terméket, kellő tájékozottsággal rendelkezhessenek. a technikai részeket is megvizsgáltuk, annélkül, hogy elmélyültünk volna minden részletbe, nem láttam első olvasatra gondokat. A 23-34-es ponttal kapcsolatosan talán vannak még javítandó részek, de ezzel együtt megadodik az a nagy szerencse a számunkra, hogy kolléganőnk is elmondott a Szofi, hogy ő ismert ez a helyzet. Ugyanazon a ö, ö, ugyanazon a hullámhosszon mozgunk a Intfelddel, és nagyon pozitív véleményt tudunk erről a javaslatról tehát mondani. Össze kell hangolnunk a tevékenységünket azért, hogy a gazdasági szociális feltételek a lehető legjobbak legyenek a jövőbeni nyugdíjasok számára. Csak egy kérdésre térnék most ki az ALDE nevében, amely kérdés nagyon fontos a számunkra. Ugye egy európai rendszert kívánunk létrehozni. Azon eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. És felmerül, hogy hogyan fogjuk ellenőrizni ezt a rendszert, azaz a vita rendezésre kell, hogy megoldásokat találjunk, és felügyeleti rendszerre is szükség van, nem a már létezőre gondolok nem feltétlen szükséges, hogy az európai termék regionalizált legyen, ö, olyan, olyan intézmények felállításával, ö, amelyek el, amelyek olyan tevékenységet látnak el, amelyre már most is léteznek ö, intézmények. Tehát új szuper struktúrákat nem kell kialakítani. Ö, ez a mondandónk. Kiváló munkát kaptunk, bekerül és akkor törekedjük arra, hogy új egyensúlyt tudjunk teremteni a különböző elvárások között mint ahogy azt megfogalmazzuk, de az alapokban egyetértünk, kiváló alapanyagról van szó, csak javítani kell még egy picit rajta, és úgy vélem, hogy a felhasználókat ezt messze menően fogja védelmezni. Köszönöm szépen. A GUE frakció következik. Kosztál inkább volna nincs itt, de talán valaki helyettesíti. Jaj, most látom általában a másik oldalon szokott ülni, a terem másik részén. Boneva asszony, parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm. Igen, hát van, amikor ide ülök inkább az ajtó mellé. A Gua Angel Szófiában járt, és ott ülést tartottunk, amelyre meghívtunk egyetemi ö, oktatókat, szakszervezetieket, nem kormányzati szervek képviselőit, és ezt azért említem, mert terrorizáltak minket, és nem túlzok, azt hallottuk, hogy minden második nyugdíjas gyakorlatilag, tehát 46 a a nyugdíjasoknak olyan nyugdíjban részesül, amely 164, igen, 164 eurót tesz ki, vagy annál alacsonyabb. Ö, és ezt jó nyugdíj összegnek tekintetik. És hát ö, ugye 100-110 euróban fogalmazható meg az adott esetben alacsony mértékű nyugdíj. Na most van, Görögországban is 25 kal csökkentek a nyugdíjak értékei, és hát egy másik szomszédos országban, Rom, Románia, Romániában sem brilliáns a helyzet. Ezen kívül a legfejlettebb országokban azt látjuk szintén, hogy csökken a nyugdíjak értéke. Egy kérdés merül fel bennem. Ez a termék, amelyről most vitatkozunk, kinek a javát fogja szolgálni. Úgy gondolom, hogy azon embereket, akiknek már eleve a legmagasabb a nyugdíja, ha bár nem kívánnak tőzsdézni, nem gondolnak tőzsdetermékek vásárlására, mert el akarják kerülni azt, hogy ugyanolyan események legyenek kitéve, mint 2008-ban a válság idején. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kiváló termék a bankok számára és a biztosító társaságok számára, Máskülönben e tekintetben az Európai Bizottság szövege nagyon egyértelmű, azt kívánja elérni az Európai Bizottság, hogy egy transfer menjen végbe, és a banki betét állományból áttereljék a pénz megtakarításokat a banki szektorba. Tehát egy nyugdíj, egy magán termékről van szó, de hát mire van, miért van erre szükség? És hát itt úgy tálalják a dolgokat, mint hogy ez a magán nyugdíj megtakarítás, ez egy kiváló terméket jelentene, miközben kockázatot jelent az első és a második nyugdíjpillér számára. A módosítóinkban ezen kockázatokat és veszélyeket ki fogjuk domborítani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Zöldek képviseletében Jean Lambertnek kéne itt lenni, de nem látom. Van itt helyette valaki? Senki nincs itt a zöldektől. FDD, FDD-től van itt valaki? Nem, nem látok senkit. ENF, Miller asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát számtalan kérdést vet fel ez a téma. Eleve már ugye rendeletről van szó, egy olyan termék esetében, amely ugye a pán-európai magányúdi termékről szól, és ugye, amely nem kötelező, nem kötelező kiegészítő, nem kiegészítő fakultatív rendszer, hanem egy olyan rendszer, amely hozzájön alternatívaként, alternatívaként a többi termékhez. Gazdasági, reálgazdasági struktúráló termékeket kínálnak itt, de hát ott vannak a biztosítási termékek már eleve. Most ebben persze nem elleneznék ezt, hogyha a befektetés, vagy az újabb befektetés tartós lenne. Igen, tudunk mondani, hogyha ez piacnyitást jelent többek között a KKV-k számára, és igent mondanánk, hogyha a hagyományos piac erősödne meg, illetve azon intézményes piac, amely már létezik Európában, és amely egy plusz termékben részesülhetne, egy adott esetben ugye védett termékről van szó, amely kiegészíteni a kötelező nyugdíjjárulék járulék fizetés. De ugyanakkor vannak gyenge potjai ennek a felvetésnek, például akkor, hogyha ez nem járunk elő módon az egységes tőkepiac volt az Econnak véleményre utalnék e tekintetében. Hogyha egy hogy ugyanakkor, hogyha ez egy olyan címkét kap, hogy az Európai Biztosítás Foglalkoztatási Nyugdíjfelületi Hatóság adja a, tebi, a pecsétét rá, akkor szintén nem tudjuk ezt így támogatni. Minden paramétert, operatív paramétert kellene ismerni ahhoz, hogy igazi értekezés lehetne erről adni. És aztán felmerül az a kérdés is, hogy a kis biztosító és régi biztosítótársaságokkal mi lesz ilyen feltétel között, feltételek között, hogyha egyik megkapja a pecsétet, a másik nem a nyugdíjak, a társadalombiztosítási rendszerek adott esetben gyengülnek egy ilyenfajta terméktől, ha ilyen körülmények között áll fel bekövetkezik a mutáció, és tanulói vagyunk ennek a digitális piacon, és még inkább kiteszi az ilyenfajta terméknek az összetettsége azon családokat, akik ezekhez nem férnek hozzá, azon sérülékeny családok, egyszülős családok, stb., akik számára nem lenne hozzáférhető ez a termék. Vajon nem arról van-e szó, hogy ez a leggazdagabbak számára egy plusz termék? megtámadja ez a kezdeményezést a már létező társadalombiztosítási rendszereket, de az adózási rendszereket is, és e tekintetben csak a módosítókra tudok majd utalni. Na most, hogyha arról van szó, hogy olyan piacokat tudunk adni ezáltal, amely nek a kedvezményezeté a már létező nagy biztosító társaságok és banki intézmények, akkor ez így nem elfogadható. És meg kell néznünk, hogy a különböző nemzeti parlamentek mire törekednek e tekintetben. Rendkívül éberen fogjuk szemlélni ezt a javaslatot. Nagyon-nagyon sok módosítót fogunk ilyen értelemben beteljeszteni, mint amiről beszéltünk, és mindenképpen olyan témákról van itt szó, amelyek kimáltképpen nemzeti hatáskörbe tartoznak. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm. Akkor ismét megadom a szót Becker úrnak. Nagyon sokan reagáltak a javaslatra, néhány bírálat is elhangzott. Köszönöm szépen. Elnézést Becker úr, mondja az elnök asszony. Még valaki szót kért. Penya González, González Penya parancsoljon. Bocsát, én Korábban nem kértem szót, mert egy másik vitán vettem részt, de ha megengedik, én is részt vennék a vitában, és néhány észrevételt tennék ezen termékkel kapcsolatosan a pán-európai mag- magányugdíj termékről van tehát szó. Itt világosá kell tenni a dolgokat. Miről is van szó? Piaci hozzáférésről? Számunkra a nyugdíjak alapvető jogot képviselnek. Ezáltal tudjuk garantálni, hogy méltóság teljes életet tudjanak élni a munkapiacról a nyugdíjba vonulók. A feladatunk tehát az, hogy tisztességes, a névéhez méltó nyugdíjakat tudjunk biztosítani az állami szektorban. És az olvasottak alapján úgy látom, hogy itt közberuházások fogják finanszírozni ezt a nyugdíjtermékeket. Ugye meghosszabbodik az emberek élete, és ennek következményeként most itt azt mondják, és ez egy arculcsapás, hogy akkor ezt most egy más módon, mint az állami nyugdíjak fogjuk finanszírozni. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy közpénzeket a magánnyugdíj termékek befektetünk be, és ez egy igazi piaci tevékenységhez vezet. Miért nem gondolkodunk inkább egy szolidáris alapot, miért nem hozunk egy szolidáris alapot létre, amely az európai államok közötti szolidaritást jelentene, és egy pán-európai állami nyugdíjterméket eredményezne pénzügyi szolidaritásról lenne szó. Itt viszont nem erről van szó, hanem tulajdonképpen veszélyt a már létező nyugdíjrendszereknek. Ez teljesen nyilvánvaló. Le és ugye mi történik? Tulajdonképpen leromboljuk, gyengi, meggyengítjük a már létező állami nyugdíjakat, és helyette, mint egy gyógyír, felállítunk magán nyugdíjrendszereket. Tehát a második pillért fogjuk ezzel megrendíteni, és oda jutunk, hogy az, ami alapvető jog kellene, hogy legyen mindenki számára, piaci tevékenységi válik. Nem tudjuk elfogadni ezt a terméket. Köszönöm. Thank you. Eh, Köszönöm. Akkor most bekerül. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, amit elmondtak, tisztelt kollégák. Rögtön azokkal azokat a kérdéseket eh, szeretném megválaszolni, amelyek hát, megfelelő sorrendben elhangzottak. Hüngérius eh, kollega az első. Egyetértek azzal az elvel, hogy az első pillér élvez elsőbséget. Ez személyesen, és ez, ez be van betonozva, ez világos kell, hogy legyen. És ugyanez vonatkozik a második pillérre is, különösen ott, ahol stabil minőségű a második pillér, mint például Hollandiában, nagyon, ez nagyon jó formája a nyugdíjnak, a biztonságos nyugdíjnak. Még egyszer definiálnunk kell azt, hogy itt csak egy kiegészítő termékről beszélünk, egy önkéntesen választható kiegészítő termékről. Az utolsó felsz felszólalás, hozzászólásokra válaszolva azt mondanám, hogy azért azt is kell látnunk, hogy európai szinten mi semmilyen módon nem akarjuk befolyásolni a nemzetállamokban működő első és második nyugdíjpilléreket. És hogyha erre nem tudunk befolyást gyakorolni, akkor azt viszont üdvözölnünk kell, hogy van egy kiegészítő termék, vagy legyen egy kiegészítő termék, amelyek eh, sok problémára választ adnak eh, azokban az országokban, ahol nincs eh, erős első és második pillér a 28 EU tagállamban, ott ez az EU-s termék nagyon pozitív lehet. De még egyszer szeretném kihangsúlyozni, így van egy virágos választóvonal, az első és a második pillért nem szabad megtámadni, e, ezt én vallom határozottan. Az a felvetés, hogy öt év múlva értékeljük azt, hogy hogy teljesít a PEP. E Nos, ezt örömmel veszem, ezt a felvetést, és örülök majd, ha ezzel kapcsolatban módosító indítványokat vitathatunk meg. Tehát köszönöm ezt az inputot. Köszönöm McIntyre asszonynak is a támogatást Konkrétan azt, hogy utalt a PEP hosszú távúságára és a határon átnyúló jellegére. Ezt nagyon jelentőség teljesnek tartom. Adóharmonizáció nos, ennek erre is utalt, adó ügyekben egyáltalán nem tudunk semmit tenni, nincsen az EU-nak erre kompetenciája, sem az foglalkoztatási szakbizottságnak, de ugye más termékekkel kapcsolat, más termékekkel azonos értékű termékeket azért létrehozhatunk. Köszönöm szépen a e, kollégáknak, e, hogy ezt e, jó kiindulási pontnak veszik ezt a jelentést, hogy üdvözlik a hordozhatóságok és azok is, azokat is nagy rokon szemben hallgattam, akik azt mondták, hogy az ellenőrzési hatáskör az EIOPA-nál maradjon, ne hozzunk létre semmilyen bürokratikus újabb intézményt semmelyik szinten. Örülöm, örülök, hogy ezt kifejtették. A GUE képviselője beszámolt az elnökségi ülésről, és egy olyan e, riasztó képet festett fel, vagy ugye Európában vannak olyan nyugdíjak is, amelyek egyáltalán nem biztos a létében fenyegetik a nyugdíjasokat. Nos, itt az Európa Európai Unió ebben nem tud beavatkozni közvetlen módon. Ez a, az alap, illetve ez a tagállamok és az EU közötti szerződésekben így van, tehát ezen nem tudunk változtatni. Ezt szeretnénk, ha lehetne ezen változtatni, és nagyobb nyomást tudnánk kifejteni, bár az európai szemeszter kapcsán már a bizottság most is elég nagy nyomást tud kifejteni ez ügyben, és ez, ez pozitív. Um. Szerintem, tehát megismétlem, ez az első és a második pillér számára semmilyen kockázatot, veszélyt nem jelent. González asszony, valóban ez egy piaci termék, teljesen igaza van, de van egy szociális dimenziója is, hogy ezt többször is kifejtettük. Ez a szociális dimenzió különösen ott érhető tetten, ahol nincsen igazából szociális nyugdíjrendszer, és ha nincs jó minőségű nyugdíjrendszer, akkor ez a piaci termék emberek millióinak jelenthet támogatást, segítséget. Az ENF képviselője mutatott arra, hogy a hosszú távú időtávon való gondolkozás nagyon fontos, és hogy minél több szolgáltató, így a kis biztosítók is részt kell, hogy vegyenek a konstrukcióban. Igen, ez a termék valóban egy nagyon széles palettán fog működni. Én személyesen nem látom problémának azt, amit ön felvetett, de kérem, hogy a gondolatait fogalmazza meg pontosan, és akkor ezeket meg fogjuk vitatni. Ami a privatizálás illeti, hogy itt a, magán, hogy itt a nyugdíjrendszer privatizációjára lenne szó, hát nincs, nem, erről egyáltalán nincs szó. A tagállamok saját maguk alakítják ki a nyugdíjrendszereiket, és ez a bizottsági kezdeményezés, amiről most beszélünk, ez semmiképpen nem e, kapcsolódik a nyugdíjrendszerek semmilyen privatizációjához Köszönöm és üdvözlöm a hozzászólásokat, örömmel várom az együttműködést. Még egy-két-három alkalommal találkozunk az árnyék előadókkal, és akkor majd még megvitatjuk a részleteket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Natali Berge van itt az Európai Bizottság képviseletében. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném hálámat kifejezni a bizottság nevében a támogatásért, amit az előadó e, is jelzett, illetve azok a képviselők, akik e, pozitívan szóltak hozzá a javaslathoz. Szeretnék azért egy-két ponton tisztázni néhány kérdést. Mi is a jellege ennek a kezdeményezésnek? Ahogyan Becker úr ezt nagyon helyesen elmondta, nem az a szándékunk, hogy beavatkozunk abba, hogy a tagállamok hogyan szervezik meg a nyugdíjrendszerüket. Ez a kezdeményezés nem kapcsolódik az állami nyugdíjrendszerekhez, azaz az első pillérhez, és ahhoz sem, ahogy működtetik a tagállamok a nyugdíjrendszert. De sajnos nincs minden tagállamban második pillér foglalkoztatói nyugdíjrendszer. Ennek a kezdeményezésnek az a célja mindössze, hogy létrehozunk egy önkéntes terméket, azaz nincs kötelező harmonizáció, nincs semmilyen kötelezettség, semmelyik szolgáltató részére, hogy előálljon egy PEP termékkel, és nem szándékozunk semmilyen kötelezettséget bevezetni, hogy a polgároknak kell választani egy ilyen terméket azokra az emberekre gondolunk ezzel, a, a, akik olyan tagállamban élnek, ahol a magánnyugdíjpénztári kínálat nagyon szűkös. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy szűküljön a pension gap, a nyugdíjak közti különbség, a férfiak és a nők közötti nyugdíj különbség. És gondolunk a mobil munkavállalókra Európában, hiszen a PEP e egy valódi pán európai terméke lesz, és olyan EU-s polgárok, akik az Európai Unión belül másik országba költöznek, ugyanabba a magányugdíjpénztári termékbe tudnak befizetni. Gondolunk alacsony jövedelmű emberekre is, hiszen ők is hozzá, fog, hozzá tudnak férni egy egyszerű, transzparens és hatékony magányugdíjpénztári termékhez. És képesek lesznek arra, hogy megtakarítsanak és gondoljanak a nyugdíjas éveikre, különösen azok, akik nagyon szerény jövedelem szinttel rendelkeznek. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen érdeklődés övezi ezt a kezdeményezést, és örömmel várjuk azt, hogy jobbító szándékú javaslatok érkezzenek, kitűnő az együttműködésünk az Ekonnal, az IMKO-val és a foglalkoztatási szakbizottsággal is, és természetesen maximálisan hajlandók vagyunk arra, hogy hozzájárunk ahhoz, hogy egy jó eredmény szülessen. Az európai polgárok reményeink szerint hozzá fognak majd tudni férni hamarosan ehhez a termékhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje május 2-a déli 12 óra. Június 28-án fogadjuk el az Ample-ben, az econ ban július 11-én, a plenárison, azt még meg kell erősíteni, hogy melyik plenárison szavazzunk erről. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és akkor megyünk tovább, következik a hatodik napi rendi pont. E, a 2019-es évi költségvetés, az általános költségvetés, a oldalú egyeztetésre vonatkozó e, megbizatás, az Ample raportőre ezzel a dosszével kapcsolatban e, kapja meg majd először a szót. A fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem az első nagy kihívás, és um, ez a legfontosabb prioritás a 2019-es évi költségvetésben. Üdvözlöm azt is, hogy uh, kihangsúlyozzuk, uh, mennyire nagy szükség van vállalkozói képességekre, képzettségre, kvalifikációkra uh, minden szinten a hatodik bekezdésben pedig az Európai Parlament állásfoglalásában azt fejtjük ki, hogy nagyobb ambícióra van szükség a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemben. A véleménytervezetemben én rávilágítok arra is, hogy a 2019-es költségvetés hogy kell, hogy járuljon a 2020-as e, célok eléréséhez, e, a fiatalokkal kapcsolatban és az új újonnan létrehozott szociális jogok európai pillére céljainak az előérését is segítse a fiatalok munkanélküliségének a visszaszorításában, a szociális kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben. Azt is szeretném jelentésemben kihangsúlyozni, hogy a 2019-es költségvetésben a e, foglalkoztatással kapcsolatos semmilyen csökkentést nem tudunk elfogadni, különösen vonatkozik ez a foglalkoztatás, a e, szociális kirekesztésre, a munkanélküliség elleni küzdelemre, mert ez a kötelezettségvállalásunkat rontaná, és ezért ezt el kell kerülni. Itt az EU hitelessége forog kockán, és én jelentéstevőként azt kérem, hogy ezeket a iránymutatásokat e, vegyék figyelembe. Felhívom a figyelmet az ügynökségek fontos szerepére, a Eurofund, az OSA, a CEDEFOP, az LTF fontos ügynökségek, és a 20. bekezdésre hivatkoznék az EP állásfoglalásában, miszerint nem fogadjuk el 2019-ben, hogy az ügynökségek költségvetését csökkentsék. Még képviselők ennek a szakbizottságnak a tagja is részt fognak venni az értékelésben, és ez hasznos, új, innovatív gondolásokra van szükség. A gyermekek támogatásának az innovatív gondolatára hívnám fel a figyelmet, és felhívom a parlamentet arra, hogy részletesen és rendszeresen értékelje a e, kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtását ezeknek a projekteknek, a fellépéseknek a végrehajtása során, és is figyelembe kell venni azt, amit mi, mint költségvetési eh, társhatóság elhatároztunk. Az értékelési szakaszban nagyon fontos, hogy a megfelelő főigazgatóságok részt vegyenek. Voltak rossz tapasztalataink az elmúlt években, a javaslatokat sokszor csak érdemük alapján értékelik, mi pedig egy sokkal részletesebb értékelésre tartunk igényt minden javaslattal kapcsolatban, nem elégszünk meg az általánosságokkal. Több kollega tavaly olyan esetben, amikor több szakbizottsági, több főigazgatóságon ment keresztül egy kísérleti projekt, és az eredmény az volt, hogy mégis le igazából nem volt rendes, megbízható értékelés, és nyilvánvaló hibákat találtunk az értékelésekben. Én ennyit szerettem volna elmondani, most pedig megadom a szót Vioti úrnak, aki a 2019-es költségvetés általános jelentés tevője. Parancsoljon. Grazie. Grazie mille. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök asszony, szeretném megköszönni a szakbizottságukat, hogy meghívtak erre az eszmecserére. És arra is köszöntet szeretnék mondani, hogy mennyire fontos munkát tölt be, végez az önök szakbizottsága a költségvetéssel kapcsolatosan. Igazándiból tökéletesen egyetértek azzal, amit az AMPL szakbizottság megfogalmazott, úgyhogy kevés dolgot tudok mindehhez hozzátenni. A márciusi határozatát ismerik az Európai Parlamentnek, amelyet együttesen szavaztunk meg, és amelyben kitértünk a szociális kérdésekre, a foglalkoztatási tematikára, illetve arra, hogy nagyon fontos, hogy az Unió úgy szemléje a szociálpolitikai kérdéseket, hogy azokat az iránymutatás is megfogalmazta, és ahogy az lényeges. Kettő észrevételem lenne. Egyrészt az értemmel kapcsolatosan, másrészt a módszerrel kapcsolatosan szeretnék szólni. Mint tudják, nagyon merev a költségvetési keret, és ezáltal túl nagy kreativitásra nincs lehetőség. Ugye már megvannak a költségvetési tételek, sorok, és ezek keretében kell, hogy gondolkodjunk. Ezzel együtt üdvözöljük a tagállami új kezdeményezéseket, vagy a tanácstól származóakat. Szó szóval esett például a védelemnek a kérdéséről, és úgy gondolom, hogy az Európai Szolidaritási Testület egy olyan intézmény, amely kifejezetten érdekelheti önöket a szakbizottságokban. De ugyanakkor arra is szükség van, hogy új forrásokat tárjunk fel. Nem lehet megelégedni azzal, hogy csak átcsoportosítunk költségvetési sorok között létező eszközöket hogyha csak így járnánk el, akkor tulajdonképpen ezáltal elvennénk a kedvét az európai állampolgároknak, és gyakorlatilag meg is fosztanánk a költségvetést a saját lehetőségeitől. Tehát új, friss pénzekre van szükség. Ha megengedik, akkor most röviden áttekinteném azt, hogy miről is esett szó az elnök elnökasszony részéről, amely felvetéseivel, akinek a felvetéseivel teljesen egyet tudok érteni. Marasán úr, az elődöm nagyon fontos munkát végzett az ifjúsági garancialappal kapcsolatosan. Sikerül igen jelentősen az erre szánt forrásokat megemelni miután persze egyeztetünk az Európai Bizottsággal. Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell tovább haladnunk, és el kell kerülni, hogy az Európai Szociális Alap, vagy az ifjúsági kezdeményezés, vagy a globalizációs alap ö, csökkentésben részesüljön, vagy az a ö, pénzforrás, amely a szegénység elleni harcban kerül felhasználásra. Persze mindezt politikai szempontból is végre kell, végig kell gondolnunk, mint hogy az Európai Parlament keretei között gondolkodunk ezen pénzösszegekről. Milyen Európa képet kívánunk közzé adni? A nadrág szorító Európa képét, vagy pedig ö, a ö, patika mérlege mérlegelő Európa képét. Nem úgy gondolom, hogy a szociális, a szociális Európának a képét kell, hogy tápláljuk, serkentsük. Éppen ezért tovább kell tevékenykednünk és felvennünk a harcot a populizmussal. Nos, akkor jöjjenek az észreleim. A véleménytervezetben azt fogalmazták meg, hogy a parlamentet az Európai Bizottság folyamatosan tájékoztassa a pilot projektekkel, a kísérleti projektekkel kapcsolatosan, akárcsak az előkészítő készítő intézkedések témájában. Tehát legyen -e ez a tájékoztatás folyamatos. Ezt felvettem majd az illetékes biztosnak a legközelebbi találkozásunkkor. Aztán az Európai Szociális alapnak a pénzeszközeiről is szótetett az előadó azon összegekről, amelyek 2018-ban nem kerültek teljes körűen felhasználásra. Nem szabad, hogy olyan válság alakuljon ki a kifizetésekkel kapcsolatosan, mint ami kialakult 2014-ben. Ami az ügynökségeket illeti, teljesen egyetértek a felvetéseivel. Arra van szükség, hogy minden ügynökség még aktívabb legyen, de ugyan ö, akkor ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nem szabad, hogy megnyírbálják a költségvetési forrásait ezen ügynökségeknek. Más forrásokat kell feltár, feltárni azért, hogy az új feladataikra meglegyen a kellő költségvetési előirányzat, ami pedig a kísérleti projekteket illeti és az előkészítő intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy az értékeléshez, az előkészítési szakaszhoz, mindent figyelembe kell vennünk. Azaz nem szabad ö, a kompromisszumokból kiindulni, hanem a parlamenti észrevételekből, véleményekből kell, hogy kiinduljunk. Ugye ha az Európai Parlament fontosnak ítél meg egy kísérleti projektet az európai polgárok szempontjából, a növekedés szempontjából, a szociálpolitikáink eh, szempontjából, akkor ez szerint kell eljárni. Hogyha a kísérleti projektek nem tesznek eleget az elvárásainknak, akkor figyelembe kell eh, ezt venni, le kell vonni a következményeket, a következtetések levonása után pedig eh, kellő kompromisszumot kell tudni kötni. Köszönetet mondanék ismételten, állok a rendelkezésükre, és természetesen folytassuk tovább az együttműködést, nem csak ebben a fázisban, hanem a teljes költségvetési eljárás során mind végig az egyeztetések utolsó napjáig. Köszönöm, Viotti úr. Köszönöm azt is, amit elmondott eddig. Jongérius asszony következik, parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a kiváló tervezetet, amit bemutatott a mai napon. Köszönöm szépen a pillanatnyi státusz bemutatását is az ön szakbizottságából. Ez nyilvánvaló, hogy segít nekünk a vitában. Úgy gondolom el kéne mondani, hogy a jövő évi költségvetés egy alapvető fontosságú az európai szociális jogok pillérének végrehajtása szempontjából, hiszen eh, hozzá szeretnénk kiárulni az Euró 2020-as célok eléréséhez, de emlékeztetni kell arra, hogy a fiskális radikális rugalmasságra is szükség van, hogy támogassuk a szociális jogokat, tehát egyfajta fiskális rugalmasságra szükség van. Egyetértünk az előadóval abban, hogy és Sergio ez Pieto, és ö, megfelelő dokumentumot nyújtott, itt Spanyolország és Brüsszel között ö, van egy vita, ezt meg kell oldani. Az ifjúság és a tartós munkanélküliséggel szembeni fellépés nagyon fontos, a szociális befogadás, a szegénység elleni harc, ezek a legnagyobb kihívások pillanatnyilag a mandátumban. És azt kockáztatjuk, hogy lejár ez a mandátum oly módon, hogy nem érjük el, messze nem érjük el a kitűzött célt. Ezért aztán Sergio igyekszik bevezetni olyan módosítókat, amelyek a gyermekszegénység elleni fellépést erősítik, és a szocialisták és demokraták legfontosabb elkötelezettsége éppen ez. Európának ehhez hozzá kell járulni a szegénység elleni harchoz, és a leginkább kitettek, sérülékenyek a gyerekek, amikor a szegénység felmerül. Ezért nem fejezhetjük be ezt a mandátumot egy világos jelzés nélkül, kötelezettségvállalás nélkül, hogy az európai projekt a gyerekekért is van. Jobban védeni őket, jobb esélyeket kell kínálni nekik az életben és folytatjuk az európai úgynevezett gyermekgaranciát, amit a lehető leggyorsabban át kell ültetni a gyakorlatba, mert már így is késésben vagyunk. Sergio véleményében foglalkozik az újjáépítéssel és a fenntartható fejlődéssel. Ez nem lehetséges prosperitás nélkül, tisztességes alapokon nyugodva, amit a polgárok mind valamennyi polgárt eléri. Elkötelezettek vagyunk, hogy úttörő szerepet játszunk az ENSZ 2030 agenda végrehajtásában és a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében, és segíteni szeretnénk a társadalom belüli mozgást, mobilitást, és az újra elosztó politikákat is erősíteni kell. Világos, hogy az egyenlőtlenségek, a szociális e- eltérések automatikusan nem fognak csökkenni. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy szociális mutatókat vezetnénk be, amelyek tartalmazzák a szociális haladási indexet, az úgynevezett Progress indexet, és az EU finanszírozás sikeréhez ez jelentősen hozzájárulna, hogyha jobb szociális eredményeket érünk el. Ami az ügynökségeket illeti, tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Munkaügyi Ügynökség létrehozása fontos, ez megköveteli, hogy plusz pénzeket rendeljünk hozzá az ügynökséghez, de nagyon aggódunk amiatt, hogy a többi ügynökség költségvetését csökkentik, mert ez a minőség rovására mehet, a munka minőségének rovására és a működőképességet is fenyegeti. Ezért arra bátorítjuk, ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy alaposan nézzék meg az ügynökségek költségvetését. Nyilvánvalóan lehet némi megtakarítási lehetőség, de ezt kombinálni kell friss pénzzel, amire szükség van az munkaügyi ügynökség miatt, és így el tudjuk kerülni az ügynökségek Hmm, költségvetésének általános csökkentését. Ösztönözök az Európai Bizottságot arra, hogy nézzék meg a célzott pénzek felhasználását, a, méghozzá a szociális párbeszéd erősítésének területén. A szociális partnerek nem elég haték nem találják eléggé hatékonynak a szociális partnerségi projektek és a szociális párbeszéd projektek végrehajtását. Nem mondhatjuk egyrészt, hogy erősít erősítjük a szociális párbeszédet, kérik a szociális partnereket, hogy a szemeszterbe vegyenek aktívabban részt, és az EU szakpolitikák végrehajtásában. Másrészt viszont nem biztosítjuk a szükséges pénzügyi kapacitást, és ezért számítunk az ön jelentésére, és ezt kívánjuk megfelelő javaslatokkal alátámasztani. Trebézius asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a 2019-es év az az év, amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Ez a politikai átalakulás komoly alkalmazkodási problémák elé állítja az egész Európai Uniót a britekkel, Nagy-Britanniával. Egy komoly nettó befizető tűnik el az EU költségvetésből, az EU sokat és szívesen beszél az európai többletértékről, de hogyha az egyes programok és szerűségének felülvizsgálatáról beszélünk, akkor a kívánságok megelőzik a pénzzel való tisztességes bánátmódot. Vegyük csak a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezést. Elmúlt évben a számvevőszék igencsak szkeptikusan ítélte meg ezt a programot. Ennek ellenére ez a parlament a szak, mi szakbizottságán keresztül egyre több pénzt követel erre a projektre. Adópénzeket költünk itt, amit először a kontinens polgárainak meg is kell termelniük. Nem minden egyes projekt érdemli meg a támogatást. Akármilyen jól is hangzik a neve, és ö, tényleg lelkiismeretesen kell felülvizsgálni, hogy hol van európai többletérték, és hogy a polgárok pénzét észszerűen költsük el, és a feladatok megoldása a nemzetállami szinten adott esetben akár jobb helyen van a tagállamok nagyon konkrét problémákkal szembesülnek, és eh, éppen amikor eh, az euróvezeten belül a gazdasági konvergencia csökken, akkor nagyon konkrét megoldásokat kéne keresni, és nem kevésbé konkrét programokat indítani és európai szintre hozni a pénzeket. A szubszidiaritás elve szerepel az európai szerződésekben, arról van szó, hogy ezt egyszerűen be kell tartani, fokozottabban. A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy a források egy túlnyomó részt ne szociális programra költsék, hanem a foglalkoztatási, képzési, vállalkozói szellem vagy beruházás ösztönző célokra használják fel a pénzeket. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap vagy az Európai Segélyalap a leg inkább rászoruló személyek számára felvizsgálandó, mert az európai szintű haszna igencsak kétségesen az összes olyan programmal problémánk van, ahol automatikus emelést irányoznánk elő. 2019 az az év, amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Ez tényleg a jó momentum lenne arra, hogy reflektáljuk azon okokat, amiket ön is említ előadóként, hogy az EU miért van tényleges súlyos válságban. Ez, ez ott csök, nem, csökkentésekről beszélünk, ez az egyik dolog, de talán inkább az alapvető problémákat kéne megoldani. Mi igyekszünk a módosítóinkkal hozzájárulni ehhez, és impulzusokat adni. Remélem, hogy a kellemes együttműködés alakul ki. Köszönöm szépen. Nem látom az ALDE képviselőjét. Van valaki az ALDE-től, aki szeretne hozzászólni? Jó, akkor nem olvassa fel senki. Lambert asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ott folytatnám, Trebezi az asszony abba hagyta. Itt miről is van szó, az Egyesült Királyság elhagyja, újra kell értékelni az több éves pénzügyi keretet, majd ezt is meg kell nézni nyilvánvalóan ami pedig a többletértéket illeti a felülvizsgálatot. Nagyon érdekes lenne megnézni ezt a folyamatot az Egyesült Királyságban, amikor az emberek most látják különböző szinten, hogy mit is veszítenek el például az Európai Szociális Alappal. Nagyon érdekes meghallgatás volt az Alsóházban, ahol eh, helyhatóságok is elmondták a véleményüket, és az a vélemény uralkodott, hogy, eh, hogy ezt pótolni kell, de hát nem látjuk, hogy ezt hogyan lehetne pótolni eh, pedig a szociális alapnak komoly többletértéke volt, nem csak arra vonatkozóan, ami az Egyesült Királyságban történt, hanem azt is jelenti, hogy hogyan tudunk másoktól tanulni. Tehát ha megnézzük a többletértéket, akkor véleményem szerint nem csak a programokról szabad beszélni, mert egy általános módszertani kérdés is felvetül a partnerségeken keresztül, hogy az embereket össze lehet hozni egymással, hogy megnézzék egymás munkáját, tehát egy szélesebb körben kell ezt látni. A mi frakciónk pozícióját illetően a következő év költségvetésére tekintve nem az egész több éves pénzügyi keretről beszélek, az előadó általános irányvonalát követjük, természetesen hozzájárulunk ahhoz, hogy a 20-20-as célokat elérjük a szociális és foglalkoztatási területen és a szegénység elleni fellépésben, és sikeresen akarjuk a szociális jogok pillérét is végrehajtani, ami pedig a az egyes alapokat illeti, amelyek itt szóba kerültek, mi a támogatjuk, hogy maradjanak ezek az adott szinten, az, előadó említette is a véleményében ezeket, és szükség van rájuk, igény van rájuk, és a, az a pozíciónk, hogy támogatjuk látjuk a szociális alapot mindenek előtt, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, ami az ügynökségekkel foglalkozó részt illeti támogatjuk a munkaügynökség, munkaügyi ügynökséggel kapcsolatos kérdéseket, beállunk-e még, és nagyon alaposan vizsgáljuk, természetesen a szolidaritásról is beszélnünk kell, és nagyon fontos az, hogy honnan jön a pénz a legfontosabb programokra, mert hatékonynak kell ezeknek lenniük ne is nem szabad az egyik területről a másikra egyszerűen elvenni a pénzt. Egy általános megközelítés, amit látunk a költségvetés kapcsán, aggodalomra ad okot, legalábbis a jelenlegi ügynökségek támogatásának szintjét fenn kell tartani szerintünk, és csatlakoznánk ahhoz, amit a szocialisták és demokraták mondtak, és ez a Labour platform és támogatását is élvezi, és mindenek előtt egyetértünk más kommentárokkal az előadó részéről, és szerintem őt egyes projektek kapcsán is csatlakozunk hozzá. Alaposan vizsgáljuk ezeket, például a házépítési platform ügyében itt, itt tényleg ez fontos dolog, hogy jó lenne egy belátható időn belül itt megoldásokra javaslatot tenni, és alaposan megnézzük még a véleményt, általában egyetértünk vele egyébként, de hát megnézzük, hogy mit tudunk konkrétan támogatni, hol lesznek módosítóink, de általában támogatást élvez. Köszönöm. EFDD senki nincs. Ezek után szót adok Dominik Mártán úrnak az INF frakció Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lesz meglepetés, hogy nem osztom az ön optimizmusát. Mit látunk évről évre? Azt, hogy az Európai Unió költségvetése, így 2009-es költségvetés ugyanazt eredményezi. Tehát mindig ugyanazt állapítjuk meg, 2015-ben, 2016-ban, 17-ben, 18-ban, most 19-re szólóan és a 20-20-as kitekintés tekintetében is mit látunk, növekszik a munkanélküliség, egyre kevesebb fiatal dolgozik, a mikrovállalkozások egyre nehezebb helyzetben vannak, nem teszik lehetővé a foglalkoztatási paraméterek, hogy méltó módon éljenek, éljenek tisztességesen dolgoznak az emberek, növekszik tehát a munkanélküliség, és tulajdonképpen a szociális világ felrobban, szétrobban évről évre, ugyanazt halljuk, ugyanaz a dallam jön vissza. Hogyan lehet jobban orvosolni az okokat? Miközben milliónyikat költünk a különböző C, szokásos célokra. Mit láttunk? Azt, hogy tulajdonképpen egyik zsebből kiveszik a pénzt, ez a zseb pedig nem más, mint az európai polgároknak a zsebe. És tulajdonképpen arról van szó, hogy itt a elfolyó pénzeket így módon ö, csatornázzák be. Ezt látjuk Franciaországban is. Lerombolják a szakpolitikák, az EU-s szakpolitikák a különböző foglalkoztatási lehetőségeket. Ö, ugye ez a legrászorultabb emberekre szóló támogatási program nevetséges. A fil, ifjúsági kezdeményezés. Ugye szó esett arról, hogy ez egy önmagában, önmagában ez egy kudelc kudarc, kudarc, és ugyanazok a megállapításaik évről évre semmi nem változik. Talán itt lenne az ideje, tisztelt képviselője az Európai Bizottságnak, feltenni a kellő kérdéseket, évek óta jelzéseket adunk. Ugye itt van az Európai Bizottságnak egy képviselője. És hát mint ez nagyon politikai átítatású dolog. Ja, nem az Európai Bizottságtól van, hanem a budget szakbizottságtól. Jó, akkor ezt nyugtázom. Szóval mit láttunk? Azt, hogy önök azt mondják, hogy fel kell venni a harcot a populizmussal szemben. Ez az ön prioritása? De az a populizmus, amelyről ön beszél, az nem más, mint a népek demokratikus megnyilvánulása. És ez kellene, hogy a prioritás legyen az ön számára a populizmusokkal elleni harc, ahogy ön fogalmaz, most azt eredményezi, hogy ön azt táplálja ezt a populizmus megnyilvánulását. És ha az emberek így nyilvánulnak meg, ha népek így nyilvánulnak meg, ő akkor, ha nem orvosolják az okokat, akkor meglátja, mi fog bekövetkezni. Az, hogy egy szép napon, és alára gyorsan, önt le fogják váltani, és ők lépnek majd a helyébe. Köszönöm szépen. Talán szót kéne adni az Európai Bizottságnak is most, és utána ön majd hát reagálhat és összefoglalhatja Felai asszony, a megfelelő osztály vezetője az Európai Bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Valóban pillanatnyilag az Európai Bizottság a javaslatot még nem látta. Köszönjük a, a bizottság bizottságnak a tervezetet, az állásfoglalás tervezetet. Pillanatnyilag még szeretnénk elmondani, hogy támogatjuk az önök javaslatát. Úgy gondoljuk, hogy a haladás ellenére az elmúlt években egyetértünk, hogy még vannak feladatok, amiket el kell végezni, hogy elérjük a 20-20-as célokat számos területen ideértve a szociális befogadást, a szegénység elleni harcot, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcot, stb. És 2019-es költségvetést ott felik, hogy támogatjuk vele a programok végrehajtását, eh, és a parlament támogatását feltétlenül üdvözlendőnek tartjuk ebben, ezekben a kérdésekben és eh, azt gondoljuk a költségvetés helyes irányba indul el, eh, egy szót szeretnék szólni a pilot projekttel, a kísérleti projektekről is. Egy, régiben a szakbizottságnak beszámoltunk erről, és hogyha a szakbizottság további információkat kér, akkor mindig szívesen állunk a rendelkezésükre. Úgy gondoljuk, hogy rendszeresebb rendszeres információra van szükség a pilot projekt végrehajtában. Úgy gondoljuk, hogy az értékeles szakaszában járunk, alaposan értékeljük az iránymutatásokat a kísérleti projektek kapcsán, és a kategóriák arra alkalmasak, hogy tisztázzuk az egyes helyzeteket. Ez azt gondoljuk, hogy nagyon különböző pozíciók vannak az egyes kísérleti projektek kapcsán, külön jogi és technikai értékelést kell végezni, különböző politikai szempontokból közelítik a kérdésekhez, de azt hiszem óvatos és alapos elemzésekre van szükség értékelésre van szükség, és természetesen mi bármikor készek vagyunk, és vannak javaslatok, ezekről harcoltunk, a különböző főigazgatóság különböző javaslatokat tesznek, de hát látjuk, hogy különböző politikai területeken dolgozunk, és próbáljuk megtalálni a legjobb főigazgatóságot, amely az önök javaslatait végrehajtja. A legjobb megoldásra törekszünk, remélem, hogy ez sikerül is. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen. Viotti úr kap még egyszer szót. Talán még egyszer el kell, hogy mondjam, a 2019-es költségvetés parlamenti előadója, ő tehát a általános főelőadó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönetet mondanék ezért a nagyon izgalmas vitáért, nagyon nagyra értékelem a hozzászólásokat, még a legkritikusabbakat is. hogyha tartom azt is, hogy kinyilvánították, hogy mindenki arra törekszik, hogy együttesen dolgozzunk, hála a módosító indítványoknak. Azt hiszem valóban ez egy nagyon fontos módszer, és ez fogja tartalmassá tenni az eszmecserénket. hatalmas felelősség terhelődik rám, ugyanis nekem az a feladatom, hogy az összes európai képviselőt és a teljes parlamentet, az összes európai állampolgárt képviseljem, miközben figyelemmel vagyok valamennyi politikai megközelítése is. Agnes és más kollégák is olyan dolgokat mondott, amelyel egyet tudok érteni, úgyhogy most itt a reagálásomban a legkritikusabb észrevételekre fogok reflektálni. Ami a 2019-es évet illeti, a Brexitnek a hatása a 2019-es költségvetésre való hatósa, ez gyakorlatilag nemleges lesz, mert hogy ez a hatás közvetlenül még nem nyilvánul meg. A hatása a Brexitnek majd az új pénzügyi kerete, az MFF-re lesz meg, tehát ez egy más keret, mi most itt a Költségvetési Szakbizottságunkban, ugye az Európai Parlament szemszögéből a harmadik szakaszra kell, hogy koncentráljunk. Én is arra gondoltam eredetileg, hogy a Brexitnek lesz hatása, de ez még 2009-ben nem nyilvánul meg, úgyhogy engem ez most még nem érint. Továbbá, értem a programokkal kapcsolatos fenntartásokat, hogy nem szabadna, hogy csökkenjenek a források. Na most a legrászorultabbak juttatását biztosító alap tekintetében úgy gondolom, hogy nem következik be igazi ö, csökkenés olyan értelemben, hogy az európai globaliz globalizációs alaptekintetében az eredmények nyilvánvalóak, és ezt látjuk a Költségvetési Szakbizottságban, ezen kívül egy olyan országból jövök, amely a leginkább igényelte az európai globalizációs alapnak a fellépését, és láttuk, hogy az alapnak az aktiválása, aktiválása milyen hatással volt. Jól lehet tudjuk, hogy bizonyos esetekben nem volt ez pozitív hatás, de a Whirlpool vagy más esetek esetén Olaszországban legalábbis pozitív hatást tudunk elkönyvelni. Ami az ifjúsági kezdeményezési garancialapot illeti, azt tudom mondani, hogy tudom, hogy erről sok vita folyik. A felépését sokan bírálják. Azt is tudom, hogy a számbevőszeg a számbevőszeg észrevételeket tett az alap gazdálkodásával kapcsolatosan. De az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési szakbizottsága pontról pontról megválaszolta a számbevőszök észrevételeit, kritikáit, és kielégítően válaszolta ezeket meg, jóvágyva az eljárást. Elnök asszony, ha még van egy pár percem, akkor hagyd mondjam el, hogy mi történt a színfalak mögött a tavalyi évben. Nem tudom, hogy volt-e már alkalmuk, alkalmuk részt venni az egyeztetéseken, a három oldalú egyeztetéseken, amikor tulajdonképpen rituális szerint leül az Európai Bizottság, a tanács és a parlament és Dösen úr sokat harcolt azért, hogy jelentős mértékben megemelkedjen az ifjúsági alapnak a forrása. A tanács pedig azt válaszolta egy adott pillanatban, hogy olyan információkkal rendelkezik, amelyet az országoktól kapott, egy sor országtól, egy sok kormánytól, amelyek azt mondták, hogy gyakorlatilag nem történt felhasználása, nem következett be a felhasználása az ifjúsági programnak az adott országokban. Gyakorlatilag nulla volt az abszolciós szint. És akkor mi ezt halván ellenőriztük a dolgokat a kormányoktól, az illetékes minisztériumoktól, bekértük az információkat. Milyen magas a munkanélküliség Görögországban, Spanyolországban, az önök hazájában. Elnézést kérek, Szeretném elmondani talán a pénzeket a kormányok jól használták fel, vagy nem jól használták, de hát ezzel egyetértetünk, de az önök hazájában, Spanyolországban, Görögországban már megváltozott az ifjúsági munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség továbbra is rendkívüli mértékű, és nem hiszem, hogy úgy oldjuk ezt meg, hogy több pénzt költünk el, hanem az első piacot kell megerősíteni, hogy munkahelyeket teremtsenek egy 60% fölötti ifjúsági munkanélküliség Görögországban. Ott az öntözőkan elv nem használ, így közelítenék. Tehát ennyit akartam csak. No, no, anzi, la ringrazio, mi permette di... Mi permette di eh... Köszönöm szépen! Kifejezetten köszönöm ezt az észrevételt, mert lehetővé teszi azt, hogy most bővebben fejtsem ki a nézetemet. Egyes esetekben Olaszországban, Spanyolországban az ifjúsági foglalkoztatás helyzete javul. De egyetértek önnel, az ifjúsági munkanélküliség, vagy a munkanélküliség általában akkor, amikor az intervenciónk működik, akkor az mire vonatkozik? Ugye arra egyrészt, hogy segítsük a munkában maradás, másrészt, hogy új állások keresését, felkutatásában segítsük a fiataloknak. Aztán ott vannak a nagy európai programok, mint a COSME, a COSME program, a Horizont 2020-as program, tehát ezek a vállalkozásokat segítő, a KKV-kat támogató programok, vagy az egyetemeket támogatjuk, a kutatást, az európai vállalkozásokat, és hát nyilvánvalóan az innovációval kell így módon eljárnunk, miközben a foglalkoztatás elősegítése mellett egy olyan szociális államrendszert kívánunk támogatni, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz. Van az ipar nulla pont programunk, amelynek a forrásai egészen visszamegy a 60-as évekig. A fiatalokat kell tehát, hogy segítsük a világban, a munka világában, amely munka világ pedig állandóan változóban van. Ehhez kell, hogy megtaláljuk a kedvő, kedvő eszközöket. Fair. Egy percet tudok adni, azt hiszem, hogy ez így méltányos. Szóval úgy gondolom, hogy egyet tudok érteni önnel, mind a két fronton kell tovább lépnünk, és ha most ön arra gondol, hogy az egyik frontról le kell mondani a másiknak a javára, akkor ezzel a megközelítéssel nem tudok egyetérteni. Mind a két területen tevékenykednünk kell. Na most a prioritásokra kell hogy még visszatérjek, nem tudom, hogy az elment kollégának a szavait jól értettem-e, de időközben ő elment. Az INF-es kollega azt mondta, hogy a különböző kezdeményezések, európai programok nevetségesek. Gyakorlatilag ezt mondta. Valóban én úgy gondolom, hogy ez a retorika, ez az érvelési módszer a nevetséges. Nem minden esetben vagyunk elégedettek az eredményekkel. Nem mindig eredményes a felépésünk, de mégis vannak eredmények. Az Európai Unió azért van itt, hogy ezeket a programokat segítsük. Köszönöm szépen, Vilti úr. Hogyha nincs több kérdés vagy észrevétel, akkor köszönöm, hogy eljött, részt vett ebben a nagyon is informális, kötetlen vitában. Én egyébként szeretem az ilyen kötetlen beszélgetéseket, és amikor kérdezünk, válaszolunk, érvelünk. Május 23 déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, június 19-ére tervezzük a szavazást. Még egyszer köszönöm, Viotti úr. Menjünk tovább. Következő napirendi pontunk a hetedik. Tanulmány menekültek integrációjáról Ausztriában, Németországban és Svédországban. A tanulmány szerzője Regina Connell Seidel, vezető kutató, az európai és összehasonlító munkaerőpiaci politikák kutató központjában. Kérem, foglaljon itt helyet. Oh. And then I'll give you the floor. Már is megadom önnek a szót. Nagyon sokan ha nincsenek is itt a teremben, de hallgatnak minket a számítógépeiknél, az interneten keresztüli közvetítést figyelik. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és lehetőséget kaptam arra, hogy ismertessem önökkel ezt a tanulmányt, amelynek tárgya menekültek integrációja Ausztriában, Németországban és Svédországban. A megbízást az Ample szakbizottságtól kaptuk tavaly. Ez egy összehasonlító tanulmány, 15 percben próbálok beszámolni arról, hogy mi is történt ebben a három országban az integrációs politikák kapcsán. Amikor erről a három országról beszélünk, a három legfontosabb célországról van szó 2015-ben, illetve 2016 első felében a menedékkérők számára. Ezek voltak a legfontosabb destinációk. Mind a három ország fejlett eh, a tekintetben, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak, integrációs politikáikon, eh, tapasztaltabbak, mint más országok, elsősorban a tranzitországok, mint eh, Olaszország, Görögország vagy Magyarország. Párhuzamos tanulmány ismertetésére egy hónappal ezelőtt került sor, és kiderült, hogy en, annak a három országnak sokkal kevesebb tapasztalata van, kevésbé voltak felkészültek a menekültek szükségleteinek a kielégítésére. Az integrációs politika abban a három országban épp hogy csak elkezdődött, míg az a három ország, amiről most beszélünk, Németország, Svédország és Ausztria, ők már fejlettebbek tekintetben, Svédországban már régóta kezdődött ez a folyamat, és Ausztria és Németország is egyre több erőfeszítést és forrás biztosított arra, hogy megfeleljenek a kihívásoknak. A szakpolitikák fejlődéséről, a e, menekültek befogadásáról, integrációról e, szóló e, tapasztalatokat szeretném most összefoglalni. A legnagyobb kihívásokra sikerült válasz adni. Ezután röviden ki fogok térni az európai finanszírozás szerepére, és arra, hogy hogyan változott a percepció, a politikai klíma ebben a három országban a menekültek integrációjával a kapcsolatban. A jelentés alapját hivatalos dokumentumok elemzése jelentette, különböző kutatómunkák, tanulmányok, az Eurostat statisztikai adatai, valamint tagállami adatforrások. A havi beáramlás az, els, az elsődleges menekült menedékérők száma látható itt. Látjuk, hogy nagyon nagy volt ez a szám Németországban, Ausztriában és Svédországban összehasonlítva a népességgel. 2015-ben Svédországban volt ez az aránya a legmagasabb, második helyen állt Ausztria és Németország követte. Azután ez megváltozott 2016 márciusa után, amikor is lezárult a balkáni útvonal, és megszertett az EU-Törökország eh, megállapodás. Úgy tűnik, hogy Németországban is csökkenés volt, de ez nem látszik itt a statisztikákban mert Németországnak egy sajátos két lépcsős regisztrációs rendszere van. Az embereket először, mint lehetséges menedékkérőket regisztrálják, és csak a második lépcsőben nyújthatják be a menedékkérelmet. És a két szakasz között néhány hónap eltelik, de csak a másodikat regisztrálja az Eurostat a statisztikai adatai között de 2016 eh, március óta Németországban is eh, csökkenést eh, tapasztaltunk. Megnézzük az integrációs politikákat, illetve azt, hogy mi jellemzi a menekültek menedékkérők megérkezésének az első szakaszát, akik ugye ebben a elmúlt három évben érkeztek a három országban, elsősorban öt országból, Szíriából, ez a legnagyobb kibocsátó ország, Irak, Afganisztán, Eritrea és Irán követik Szíriát, de Nigériából, Pakisztánból, Csádból és Törökországból is érkeztek az elmúlt időszakban, tehát az első országban volt bizonyos csökkenés. A legtöbb a fiatal 16 eh, 60% eh, eh, fiatal férfi, és 70%-uk 30 évnél fiatalabb. Mintegy 30% az újonnan érkezőknek pedig kísérlet nélkül utazó kiskorú, különösen kiszolgáltatott sebezhető csoportja a menedékkérőknek. Az életkori összetétel nagyon fontos a menekültek integráció szempontjából, hogy milyen képzési és munkalehetőségeket kaphatnak. A munkaerő piacnak meghatározó a szerepe az integráció szempontjából. Még mindig hiányosak az információk mind a három országban e tekintetben, de azért hasonló minták, hasonló eljárások figyelhetők meg. A származás országokban az iskolázottsági szint nagyon különböző, sok a polarizáció. Szíriából, Iránból, Irakból érkezőknek legalább nagyobb részében van már középfokú végzettsége. Eritreából, Szomáliából érkezők többségének csak nagyon alacsony iskolai végzettsége van, és egy 30 százaléknak egyetlen semmilyen, vagy csak általános iskolai végzettsége van. Tehát elég eh, széttörezedett a kép, polarizált, ami az elismerési arányokat illeti, magasak, az EU átlag fölöttiek. Különösen magas e, volt ez az arány 2016-ban, mind a három országban általában 70 százalék, azután ez lecsökkent 2017-ben 40-50 százalékra. Megváltozott a, az oltalom módja is. Svédországban egy a kettő arányban, Ausztriában egy a három arányban is csak másodlagos oltalmazati státuszt kapnak az elismert menedékkérők. A szíriaikkal kapcsolatban pedig a szíriaiaknak csak 5%-a kap menekült státuszt a Genfi konvenció értelmében, 95%-uk csak ideiglenes oltalmazotti státuszt kap. Ez Németországban is változott, Ausztriában kisebb volt a változás. Hasonl, nem csak hasonlóság van a három ország között, hanem azért vannak ellentétes fejlemények is. Például, ami a munkaerőpiacra való bejutás lehetőséget illeti, ez Ausztriában eléggé korlátozott ugyanis Ausztriában három hónap után a menedék kérők dolgozhatnak ugyan, de munkavállalási engedélyeket csak szezonmunkára bocsátanak ki, tehát a turizmusban vagy a mezőgazdaságban dolgozhatnak, ez nagyon korlátozott még e, felülvizsgálat folyik ez ügyben. Németországban liberalizálták a e, munkaerőpiacra való e, bejutást. Itt a felfüggesztették a korábbi korlátozásokat. Svédországban pedig a menedékkérők kezdettől fogva szav, dolgozhatnak, amint benyújtották a meredék kérelmet ugyanolyan feltételek mellett, mintha lenne munkavállalási engedélyük, amire ugye nincs szükség. Ausztriában van ilyen sajátosság, korlátozott a hozzáférés az ellátásokhoz. Néhány szövetségi tartományban, Ausztriában az oltalmazotti státuszú menedékkérők nem kapják meg a szükséget szerint adott minimum juttatásokat. Hát ez kérdéses, hogy ez nem mond ellent az EU kvalifikációs irányelvének. Hasonlóak a reakciók is. Az első reagálás, az első nagyszámú menekült beáramlására, illetve amikor a hatóságokhoz benyújtották a rengeteg kérelmet, vagy azt is ide vehetjük, hogy milyenek a lakhatási lehetőségek. Nos, mind a három országban egyre inkább korlátozó menekült politikát folytatnak. Az EU-Törökország megállapodás előtt a nemzeti határokon újra bevezették az ellenőrzést, a határellenőrzést, a jogszabályokat módosítottak, megváltozott az oltalom jellege, egyre inkább, inkább csak oltalmazati státuszt kapnak a menedékkérők. Svédországban 2016 előtt az az elismert menekültek azonnal megkapták az állandó lakhatási engedélyt, utána pedig csak eh, ideiglenes oltalmazotti eh, státusz kaptak. Ausztriában és Németországban is eh, lerövidült 5-ről 3 évre az oltalmazotti státusz érvényessége. Ez most mind a három országot jellemzi. Az állandó lakhatási engedélyt a saját integrációs erőfeszítésekhez kötik, mint feltételhez tehát egy bizonyos szintű nyelvtudásra szert tette az illető. Tudnak-e gondoskodni magukról, vagy vannak-e saját anyagi forrásaik? Ez egy jellemző új jelenség mind a három országban. Az integrációs kurzusokhoz fűződő jog, tehát például nyelvtanfolyamokon való részvételt kötelezővé teszik, hogyha a menekültek nem vesznek részt integrációs tanfolyamokon, akkor csökkenthetik a nekik járó jutatásokat vagy ideglenes, ideglenesen felfüggesztették az oltalmazotti státuszúak számára a család egyesítést. Erről nagyon sok vita folyik jelenleg Németországban, de mind a három országban ez a helyzet. Ausztriában és Németországban a biztonságos származási országok körét kiterjesztették. A Svédországban még nincs ilyen lista, Németország és Svédország korlátozza a letelepedést, hogy kiegyensúlyozzák az országon belül az elismert menekültek letelepedését. Mind a háromnak csökkenteni akarja az úgynevezett húzó hatást, a pull faktort. Ami az integrációs politikát illeti. megfigyelhetjük, hogy miközben korlátozóbbá válik a menekült politika, kötelező integrációs programokat is bevezettek, az integrációra szánt pénzeket jelentősen megnövelték. A munkaerőpiaci részvételt tekintik a legfontosabb tényezőnek, ami elősegítheti a hosszú távú integrációt is mind a három országban. Egyértelműen erre koncentrálnak az országok. Egyre több a munkaerőpiaci integrációt segítő program. Nem e mögött az száll, hogy munkaerőpiacon hiány van, tehát érthető, Mind a három országban egyre inkább nyilvánvalóvá válik a munkaerőhiány, és a politikai akarat, legalábbis a legnagyobb pártok részéről megvan, hogy legyen ténylegesen valószínűleg meg az integráció. Megtanulták a leckét a múltból ezek a pártok, és belátták, hogy fontos a jobb munkaerőpiaci integráció. Tehát jelentős forrásokat csoportosítottak a kormányok erre a célra, és széleskörű konszenzus létezik eh, a tekintetben, hogy eh, az integrációra kell helyeznie a hangsúlyt, nyelvtanfolyamok, eh, azután kombináltan nyelvtanulás mellett munka segítése különböző programokkal. Ezek egyre hatékonyabbak, vagy egyre ígéretesebbek, bár persze csak ezek fokozatosan fejtik ki a hatásukat ezek az intézkedések. Néhány új megközelítés is megfigyelhető, hogy a munkaadókat egyre jobban bevonják az integrációba, és nagyobb figyelmet kap a készségek, értékelése, kvalifikációk elismerése, új eszközöket is kidolgoztak erre a célra. Hogy mondjak csak egy példát, az integrációra adott kiadások 2015 és 2017 között meg háromszorozottak Ausztriában és Németországban, 2010 óta, tehát hat év alatt meg tízszereződtek Svédországban. Svédországban a meredék kérelmek feldolgozása, a lakhatási támogatások, illetve a két évig folyosított támogatás, amit az önkormányzatok adnak az úgynevezett integrációs programok számára, ugyanannyi, mint amennyit összesen a, teljes, a felsőoktatás, a rendőrség, illetve az igazság szolgáltatás intézmények kapnak. Tehát nagyon nagy pénzeket fordítanak az integrációra. Annak ellenére, hogy a, az integrációs politika legfontosabb elemeivel kapcsolatban konszenzus van, az országok megközelítése között azért vannak különbségek, hogy mennyire veszik figyelembe a képzettségeket, hogy milyen a politikai klíma, hány embert tudnak felvenni a munkaadók. Itt a svéd, Svédországban felgyorsítják a munkaerőpiaci integrációt azon menekültek számára, akik rendelkeznek a képzettséggel, hogy csökkentsék a munkaerőhiányt. Ausztria és Németország pedig elsősorban a e, e, duális rendszerű szakképzésre koncentrál, tehát hogy szakképesítést szerezzenek tanulás mellett, e, a fiatal menedékkérek vagy menekültek a különböző programokat hozzáigazítják a fiatalok igényei eh, ahhoz, hogy sok a fiatal menedékkérő, akiket fokozatosan vezetnek be a munkaerőpiacra. Németországban van az úgynevezett 3 plusz 1 kezdeményezés az elutasított, de tolerált fiatalok, például afgánok elkezdhetik ezt a duális képzést, és akkor három évre megkapják a, az engedélyt, hogy maradjanak Németországban, és utána kapnak még két évet, ha találnak munkát a képzés lezártával. Bring people into Hát egyre több kezdeményezés van a duális képzésre. Németország kiemelkedik több szempontból is, például a tekintetben, hogy korai beavatkozás az első szakaszban nagy támogatást adnak, tehát nem csak az elismertség, a státusz megkapása után, hanem már az előtt is részt vehetnek nyelvtanfolyamokon, vagy foglalkoz, aktív foglalkoztatáspolitikai programokon, elsősorban azok, akiknél nagy a valószínűsége annak, hogy maradhatnak majd. Ez elsősorban a Szíriából érkezőkre igaz, vagy Eritreából érkezőkre, ahol 50%-nál magasabb a menekültként való elismerési arány. Németországban pedig létezik egyfajta tűrés is, amikor megtűrt státuszban vannak ezek az emberek, kapnak egy fajta papírt arról, hogy felfüggesztették a kiutasításokat, és ebben az időszakban például járhatnak nyelvtanfolyamra. Ez a legtöbb többi országban nem így van, nem létezik ez a lehetőség. De mit tudunk a munkaerőpiaci integrációról, ugye, ami különösen fontos ebben a három országban, mik a múltbeli tapasztalatok. Elég nehéz értékelni a menedékérők és menekültek munkaerőpiaci integrációját, mert a legtöbb rendelkezésre álló adat nem tehet különbséget a menekültek és a többi bevándorlók között. Tehát viszonylag keveset tudunk, de ez a diagram azt mutatja, hogy 2014-ben egy munkaerőpiaci felmérés milyen eredményt adott. Az EU átlagában négyből egy menekült talált középtávú munkát, összehasonlítva a munkavégzés célral érkező bevándorlókkal, akik az EU kívüli országokból érkeztek, Hát az első években elég nagy a különbség, de ez a különbség csökken 20 év után. Eh, eh, ez elég ígéretes, de a svéd adatok, és az időközben, miután Németországban is egyre több adat áll rendelkezésre, felmérések, adminisztrációból érkező adatok, tehát eh, nagyon kicsit javult csak a foglalkoztatottsági helyzet, az elismert státusz megkapása után egy évvel 50 5 15 százalék, ezután három év után 30 százalék dolgozik Ausztriában. Ez egy kicsit javul a helyzet, de hát időre van szükség. A múltban is megtapasztaltuk, hogy különösen, mivel sok akadályt kell leküzdeniük a menekülteknek ahhoz, hogy dolgozhassanak. Nagyobb akadályokat, mint a munkavégzési célral érkező bevándorlók. Hosszabbak az eljárások is. Ez és az, ezek az okai annak, hogy a helyi munkaerőpiacon to, tovább tart, amíg munkát találnak a menekültek. Hány menekültet kell integrálni a helybeli munkaerőpiacokon? Lehet a következő kérdés. Ezt is nehéz megbecsülni. Általában a Németországban és Ausztriában a munkaerő 1%-a, Svédországban pedig 2%-a, de ezek csak becslések, mert több ok miatt is nehéz ezt kiszámítani. Mi az EU szerepe? Az integráció továbbra is tagállami kompetencia. Az EU támogatja a tagállamok integrációval kapcsolatos erőfeszítéseit. Egyrészt ez célra szánt forrásokkal, másrészt úgynevezett puha koordinációval, elemzésekkel, iránymutatásokkal, kölcsönös tanulás, célzó kezdeményezésekkel. Az EU finanszírozásnak mi volt a szerepe ezzel a három országgal kapcsolatban? Nos, az AMIF a menekültügyi és integrációs alap, valamint az Európai Szociális Alap forrásait használják mindenek előtt ezek az országok. A párhuzamos Olaszországgal, Görögország és Magyarországra foglalkozó tanulmányból is tudjuk, hogy ezek az országok is adnak támogatást civil szervezeteknek, NGO-knak, de ez kevésbé igaz az eh, párhuzamos tanulmányt eh, három országban, ott kevesebb eszközt fordítanak az integrációra. Az ESZ-t, eh, az ESZ forrásait használják fel inkább ebben a három országban a munkaerőpiaci integrációra. Azt is láttuk, hogy az elmúlt három évben csökkent az ESZA finanszírozás. Különösen Azért, mert azok a hatóságok, amelyek kezelik az ESZA pénzeket, például a e, az állami foglalkoztatási szervezetek tül bürokratikusan és nehézkesen dolgoznak, és gyakran, például Ausztriában e, nem is pályáztak e, semmilyen EU által finanszírozott, az ESZA-ból finanszírozott projektre, a jelenlegi ciklusban, Németországban is csökkent ez az arány, és Svédországban is. Tehát ha beszélünk a hatóságokkal, a felelősökkel, ők azt mondják, hogy hát üdvözlik azt a javaslatot, hogy kevésbé legyen bürokratikus az EU forrásokhoz való hozzáférés majd a következő költségvetési ciklusban. A magas szintű csoport kidolgozott ebbe az irányba mutató javaslatokat, és ezeket mind a három országban üdvözlik. Ami a politikai légkört illeti, és hogy a közvéleménynek milyen a percepció, hogyan érzékelik a helyzetet, hát ez elég ellentmondásos, és nagyon sok a vita. Mind a három, ország, mind a három országban és az európai eh, közvélemény kutatások is azt mondják, hogy ez három országban a migráció a legmeghatározóbb kérdés. Eh, kicsit csökken ennek a jelentősége, de még mindig nagyon eh, magas, tehát ez az egyik legfontosabb kérdés továbbra is. Egyre inkább polarizálódik a közvélemény, ezt tudjuk a médiából, a politikusok is érzékelik ezt. Még Svédországban is ö, csökkent ö, a menekült párti pártoknak a népszerűsége, de mégis a lakosság mint egy, több mint 50 a pozitívan értékeli azt, hogy az EU-n kívüli országokból érkezőket integrálják. Az EU átlagban ez 20 Németországban 24 Ausztriában 30 százalék, tehát Svédország azért messze a svéd társadalom a leginkább támogató beállítottságú a menekültekkel és a menekültek integrációjával kapcsolatban. és Ausztriában a legnagyobb az menekülteket elutasítók aránya. Ez politikai kihívások, hogyan ítélik meg az integrációs politikát ebben a három országban. A legnagyobb bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Sok az ideiglenes tartózkodási engedély, ez nyilván visszafogja azt, hogy beruházzanak a nyelvtanulásba. Svédországban jellemzően korábban 60%-ban állandó tartózkodási engedélyeket adtak ki, most ez el megváltozott, és inkább ideiglenes engedélyeket adnak ki, és emiatt is hát csökken a motiváltság, kevesebbet ruháznak be az emberi készségek, képességek fejlesztésébe. A koordinációban is vannak hiányosságok mind a három országban. Az integrációs eh, politika egy horizontális kérdés, ami számos eh, területet, kormányzati területet is érint, ez nehezi, nehezíti a koordinációt, nem mindig veszik eh, figyelembe más területek véleményét. Németországban például a munkaügyi hatóságok nem kínálhatnak nyelvtanfolyamokat, ami korlátozza az integrációval kapcsolatos munkájukat. Svédországban is a három fő szereplő, az állami foglalkoztatási hivatal, a migrációs hivatal és az önkormányzatok minden alkalommal, tehát háromszor kell beszámolni a tapasztalatokról a hozzájuk forduló bevándorlóknak. Több oktatásra, képzésre lenne szükség, hogy ne csak képzetleneket foglalkoztató munka, munkát találjanak ezek a, az emberek. És e sokszor hát hiányzik az alapvető képzettsége is a menekülteknek ezért egyértelmű, hogy nagyon nagy szükség van az analfabétákat képző tanfolyamokra is, jó adatokra is szükség van a mm, migráció kapcsán, és itt még nagyon sok a hiányosság, kevés a, a megbízható adat. Hogyan lehetne javítani az egész EU szintjén a migráció kapcsolatos támogatásokat? Már említettem az EU forrásokat, az alapokat, ezekre szükség van ahhoz is, arra is szükség van, hogy csökkenjen az adminisztratív teher az EU alapok kezelésekor. Azután Rövid élettartamú projektek esetében létezik egy úgynevezett projekt körhinta, nagyon sok erőfeszítés kárba vész, fontos lenne a fősodorban kínálni különböző képzési programokat, és az integrációs célú támogatások mellett az EU főszerepe az is, amit említettem, hogy az ünnepet puha koordinációt erősítse, dolgozzon ki cselekvési terveket harmadik országbeli emberek számára. 2016. június óta létezik ilyen, de azt tapasztaljuk, hogy gyakran amikor az ígéretes gyakorlatok megosztását kellene erősíteni, elsősorban az akadályozó és segítő tényezők meghatározásakor időnként nem veszik figyelembe azt, hogy mennyi kapacitás áll rendelkezésre, vagy mennyi forrás áll rendelkezésre az egyes országokban. A meglétező monitoring rendszereket is erősíteni kell. Az úgynevezett Saragossa indikátorok figyelembe vétele nagyon fontos, tehát nem lehet különböző adatkategóriákba sorolni a bevándorlókat, a menedékkérőket. Fontos lenne tanulni másoktól, és szükség lenne több empirikus adatra, mert ezeknek a hiánya megnehezíti az integrációs politikák érvényesését. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much for this intro. Köszönöm szépen ezt az érdekes tanulmányt. Nincsenek sokan jelen a képviselők közül. Aki kérdést akar feltenni, kedje meg. Régner asszony az első Ausztria képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bemutatót. Egy néhány kérdésem lenne. A három ország közül tud-e legjobb gyakorlatokat kiemelni, tehát jó gyakorlatokat, amikre javaslatot tenni, amit érdemes lenne mindenkinek jobban megismerni. A következő kérdés a koordináció hiányról is beszélt ennek a részleteiről, tehát mi azok ennek a hiányzó kompetenciák az önkormányzati szinten, regionális szinten vagy nemzeti szinten, eh, mit értenek ez alatt. A harmadik kérdés pedig a menekültnők eh, több támogatást eh, igényelnének. Mit jelent ez valójában? Most nem arról van szó, hogy eh, részletekbe menjen, de talán mégiscsak egy kicsit alaposabban, ami a személyes múltamat illeti. Mm, eh, sok évvel ezelőtt történt Menekült menekültügyi tanácsadóként dolgoztam az Amnesty Internationalnek, és még ez nagyon rég volt, eh, és nyilván változott a helyzet, de az volt a tapasztalatom igen gyakran, Hogyha tanácsot adtunk, akkor általában férfiak jöttek, és azt mondták, hogy ők a feleségeket is képviselik, azok nevében is beszélnek. Tehát részemről egy ajánlás. De hát mondom, ez sok éves tapasztalat. Beszéljünk közvetlenül azokhoz, akik érintve vannak, és erről tudnál valamivel többet mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy rövid leszek, nagyon rövid. Gratulálni szeretnék eh, azon a hölgynek, aki ezt a prezentációt eh, megosztotta velünk, jóval hosszabban, mint eh, általában 15 perc helyett 35 percben beszélt. Hát kérem, semmi gond, asszonyom, hát gyakorlatilag üres a terem, nincs benne képviselő de most ugye úgy tűnik, hogy politikáról is kell, hogy beszéljünk, és svéd ország esetében, ugye ott van a menekülteknek a kérdése és a befogadó népeknek a kérdése, mégpedig ítélet nélkül, értékezés nélkül fogadják őket be, többek között Németországban. Köszönöm szépen, hogy ezt így megfogalmazta. Yes, the floor is yours. Önök adok szót. Köszönöm szépen, mindenek előtt elnézést kell kérnem a 35 perc miatt. Köszönöm a kommentárokat. És az osztrák képviselőasszony legjobb gyakorlatok. Tényleg jó kérdése. Mint elmondtam, még mindig hiányban van az bizonyíték alapú, vagy dokumentum alapú ismeretekből mi az, ami működik a különböző összefüggésekben, tehát országokra is kivetítve például. Például Svédországban, a skandináv országokban, akiknek komoly tapasztalatuk van és fejlett politikai, szakpolitikai ezen a területen, de hát mondjuk mm, az értékelés, hogy mi működik, mondjuk a támogatásoknál, hogyha felvesznek munkahelyre menekülteket, de azért ez nehéz itt legjobb gyakorlatokról beszélni, mint már említettem. Nagyon korán el kell kezdeni a nyelvoktatást, tanfolyamok formájában mindenők előtt a szakmai orientáció nyelvképzésről van szó, ez nyilvánvalóan különbséget jelenthet az integráció esetében, tehát ez egy pluszt jelent az integráció esetében, amikor integráljuk a menekülteket a munkaerőpiacra. A, és munkatapasztalatok is jönnének mindjárt kombinálva a nyelvtanfolyamokhoz, tehát nem csak a szak képzés, a iskolai formája, hanem mondjuk ösztöndíjak, tényleges munkahelyeken. Úgy tűnik, hogy ez egy ígéretes dolog lehet. Ausztriában például fontos az is, hogy meg tudják, hogy mit tudnak az emberek, milyen ismereteik vannak, szaktudások van. Lehet, hogy formális, hivatalos végzettségük nincs is, de van adott esetben tapasztalatuk az osztrák hatóságok számára, vagy érdekes lehet máshol is persze, hogy ténylegesen mit tudnak ezért aztán fontos értékelni az informális és nem formális képzettségeket is. Van egy kompetencia check az AMS-nél, aztán Németországban a Szövetségi Munkaügyi Hivatal is kifejlesztett egy szofisztikált eszközrendszert a MySkills néven, és most tesztelik ezt az új gyakorlatok mm, kísérleti szakaszban vannak gyakran, és értékelésre sor kerül. Talán egy-két év múlva többet tudunk. Mi az, ami tényleg ígéretes? A koordinációs hiányok természetesen hozzájárulások vannak különböző kormányzati szinten, itt vannak az önkormányzatok, a tartományok, a szövetségi szint, de migrációs hivatal, stb. Tehát vannak hatóságok is el, és olyan értelemben van hiányosság, hogy nincsen adatcsere közöttük például Például a koordinációs ö, hiányt meg akarták szüntetni, erre van kísérlet Ausztriában például, aztán az integrációs alap és az elmesz elkezdtek együttműködni, de azért még van sok ilyen hiányosság. Nők, több támogatást a menekült nőknek, világos, Láthattuk, hogy a nők gyakran magasabb képzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak, viszont nagyon kevesen dolgoztak, tehát voltak foglalkoztatásban úgy, tehát az ilyen munkahelyi tapasztalatok kevés van, és és hogy közvetlenül a nőkhöz forduljunk, velük beszéljünk, ez nagyon fontos, amit ön említett, aztán kulturális korlátokon is át kell lépni. Nagyon érdekesnek találtam Svédországban, hogy svéd nyelvet kínáltak a kis gyerekekkel élő szülőknek, tehát közvetlenül velük beszélnek. Ennyit tudok pillanatilag mondani. Schulze úr. Köszönöm szépen, elnézést kell kérnem, egy kicsit később csatlakoztam, hát nagyon sok az ülés a mai napon. Amit itt hallottam, helyenként úgy érzem, hogy Németországban, egy más világban élek, német vagyok, német képviselő. 2015 óta Szászánhaldban látom, hogy mi történik, figyelemmel kísérem, hogy mi a helyzet, egyre több olyan menekült van, amelyik nem azért menekül, mert háború lenne, vagy mert üldözik, egyszerűen más oka van, ezek gazdasági oka van, és nagyon nehéz őket integrálni bármilyen formában nálunk, és ezt önök is tudják, Németországban 600 órás nyelvtanfolyamban részesül mindenki, hát gondolom tudják, és akkor tanárokkal beszélünk, azt mondják egy-két nap, három nap után milyen a visszhang, akkor az ijesztő. Hogyha beszélünk az elmenekült emberekkel, akik világosan mondják, hogy pénzt kell szereznünk, mert sokat fizettünk, a család fizetett pénzt, és hogyha itt képzésben veszünk részt, vagy másban, tehát ez nem elegendő a pénz, több pénz kell. És mindig jól hangzanak az elméleti megközelítések, de egy olyan országban, mint, tehát egy franciál megértettem, nem nagyon több franciául, de azért, hogy Németországban ez jól működik, ez nem egészen úgy van. Nagy gondjaink van, főleg azon emberekkel, akiknek nem az a az oka, hogy elmenekülnek, ugye ami tényleg hát politikai üldöztetés vagy háború emiatt, hanem azért szöknek el, és én is élnék talán ilyen lehetőséggel, mert gazdaságilag akar tovább jutni az ember. Én nagyon megértem, hogy ők mit akarnak, hmm, de Németországban, Európában más a helyzet, mint ahogy most ebben a pár percben hallottam. Ezt így el kell, hogy mondjam. As a Swedish member of this parliament. Svéd képviselőként van még két kérdésem nekem is. Nem is kérdés, megjegyzés inkább. Ha megnézzük ezt a képet, amit ön mutat nekünk, tehát az EU egy problematikus szint ebben a helyzetben először is. Nagyon kevés tagállam van amelyik felelősséget vállalt volna, másrészt pedig olyan kevés három tagállam van végül is, amelyik a lehetőségeket kihasználta, amiket az EU kínál, amikor is támogatásról van szó mondjuk az oktatásban, és pénzt lehetne tenni bizonyos projektekbe, Igen. Eh, ez az ön bevezetőjében nem volt túl magas szám. Tehát legalább három tagállam megtette, amit kellett volna. Vagy még többet is tett, de azért eh, az európai szint sem jól működik. Nem volt lehetőség arra, hogy létrejöjjön a politikai támogatás, eh, hogy legyen egy, egy közösebb fellépés és érdekedés és azok a lehetőségek, amik vannak az alapok például, ezekkel nem is értek. Nem használták őket. Legalábbis nem annyira, amennyire lehetett volna ebben a helyzetben. De lehet, hogy én vagyok túl provokatív. Önnek adok szót. Köszönöm szépen. Reakcióként rendre az EU alapokkal kapcsolatban, EU pénzekkel kapcsolatban lehet, hogy túl negatív voltam. Használják őket, nem annyira mit? Um, the ASF funds are used. Konkrét, nem minden alapot használtak ki, de az adminisztratív, adminisztratív terhelés miatt kevesebbet használják, de azért fontosak ezek a pénzek. Tudom, Németországban is használják, Svédországban is beszéltem hatóságokkal. Használják azért ezt. Annak ellenére, hogy ez az adminisztratív teher adott. De lehet, hogy túl provokatív voltam amikor azt mondtam, hogy jobban kell menedzselni ezeket az alapokat, de azért fontos a például a szaknyelv oktatása, vagy eh, tanácsadó hálózatok, hát ezek tényleg jól működnek. Mm, a legjobb gyakorlat példák jöhetnek hozzá. Tehát eh, a, jók ezek a pénzek, de azért jobban lehetne szervezni őket. Eh. Ami pedig Schulze úrat illeti, arra is reagálnék persze száz Anhaltban, talán ez az ön tapasztalata. Ez egy nagyon saját tapasztalat. Persze nehéz, én ebben egyetértek, semmi sem tökéletes Németországban, illetve hát messze vagyunk attól. Sem Németországban, sem máshol nem tökéletes a helyzet, de ami az én személyes tapasztalatomat illeti, például a kísérlet nélküli fiatal menekültek esetében azt láttam, nagyon motiváltak voltak. Nem is láttam ilyen motivált személyeket, hogy mennyire akarnak integrálódni, és hogy munkát kapjanak, és hogy jobb oktatást kapjanak. Azt hiszem két világ a valóság. Tehát két valóság is lehet. Hát ez Németországban így máshol, aztán itt a migráció, hát a gazdasági és nem gazdasági okó menekültek, mint háború miatt, vagy üldöztetés miatt menekülnek. Ez nehéz ez a különbség. Ki mondja meg, mikor mi van. Nem tudom, hogy a gazdasági menekültek miért ne integ, akarnának integrálódni. Egyetértek azzal, hogy sokan, ahogy ön mondta, tehát Németországban a, a duális szakképzés, a, a standard pályája a szakképzésnek, hát nehéz meggyőzni a fiatalokat. Valóban ez igaz, hogy ezt a hosszú utat bejárják. Hát három év legalább, és hát kevesebb pénzt kapnak, mint amennyit kapnak egy nem szakképzett munkáért. Tehát a fizetésnél kevesebb pénz jár nekik. Vagyis, és hát haza kell küldeni pénzt például. Az, otthon vannak, ez, ez egy tényleges probléma. De javulnak a számok. Hogyha a számokat nézzük, azok javulnak a fiatalok, akik belevágnak a duális szakképzésbe, javulnak a számok. És eh, nagyon nehéz eh, meggyőzni a menekülteket esetenként, hogy belevágjanak ebbe. Thank you very much for Köszönöm szépen a beszámolót. Biztos vagyok abban, hogy még találkozunk, és meghívjuk Önt a jövőben is, hogy hogyan alakul ez a helyzet. Bizony, vannak jó eredmények, sok, és van egy néhány nem, so, nem jó eredmény. És eh, nagyon érdekes látni, hogy ez hogyan változik időben. Köszönöm, hogy eljött, és hogy ezt a bevezetőt megtartotta, és hogy itt hagy egy néhány összefoglalót, mi is el tudjuk olvasni. A tanulmány ott hátul található. Köszönöm szépen, és eljött. A nyolcadik napi rendi pont az egyebek, nincs egyebek lezárom az ülést, és kettőkor kezdjük a szavazást a munkavállalók kiküldetésével. Remélem időben jönnek. Köszönöm szépen. A napi rend szerint 14 óra 30-kor folytatjuk a munkánkat. 2.30, bocsánat, tévedtem. 2 óra 30. 14.30.